Buongiorno a tutti, se prendete post. Üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet, parancsoljanak. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük a mai ülésünket, ugye? Nagyon intenzív reggel vár ránk, rengeteg eszmecserével. Azt javaslom, hogy kezdjük Clareberry prezentációjával, aki az elektronikus távközlés témájában egy új jogalkotási csomagot fogok benyújtani. Szeptemberben az Európai Bizottság egy európai elektronikus távközlési kódexet vagy jogalkotási csomagot nyújtott be. A mi szakbizottságunk évek óta figyelemmel követ. Azt hiszem, hogy az ebben a szakbizottságban ülő, évek óta ülő kollégák pontosan jól tudják, hogy a távközlés területén milyen óriási munkát végeztünk az elmúlt évek során. E anche molte, diciamo... Az elmúlt években a technológiai változások igencsak felgyorsultak, a jogszabályoknak ezt nem mindig sikerült lekövetnie, társadalmi fejleményekre se fele feledkezzünk el. A te technológiának társadalmi, szociális kihatása is vannak a mindennapi életben. Fontos éppen ezért megmutatni, hogy az új jogalkotási javaslatban hajlandó vagyunk együttműködni. Egy-másfél óránk van erre a témára, tehát lesz időnk mindenkit meghallgatni, koordinátorokat, bármelyik kollégát. Azt javaslom, hogy a, először Brewery asszonyt hallgassuk meg 10-15 percben, tartsa meg a főigazgató helyettes asszony a prezentációt, aztán a koordinátorok és vagy helyetteseik tesznek fel kérdéseket két percben, aztán Brewery asszony kap 5 percet válaszadásra, hogy a konkrét kérdésekre tudjon reagálni, és aztán a következő körek következik a kérdéseknek, amikor minden jelenlévő képviselő is feltehet kérdéseket Bőri asszonynak, aki majd válaszadással zárja ismétén. Tehát Bőri asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, hogy ellátogatott közünk. Buongiorno, Toya asszony! Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki itt van ma reggel. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek ma reggel. Most először ülök itt a pódiumon, amióta kineveztek januárban, ezért különösen örülök, hogy itt ülhetek fönn a pulpituson. E, várva várt távközlési csomagot tudom bejelenteni. Erőfeszítéseink a digitális belső piac kiteljesítéséért nem állnak le ezzel. Természetesen megígértük, hogy több jogalkotási kezdeményezést teszünk annak érdekében, hogy egyszerűsítsük és megerősítsük, illetve az általában a jogszabályi keretet jelentősen megváltoztassuk, hogy végül egy olyan távközlési kódex vagy törvénykönyv, ha úgy tetszik, alakuljon ki, amely a elkövetkezendő évekre megalapozza az európai távközlés jövőjét. A távközlési keret csomag nyilván az önök szakbizottságában rendszeresen górcs alá kerül, biztos vagyok benne, hogy ebben a csomagban jól együtt tudunk működni. Szeptember közepén nyújtotta be az Európai Bizottság a Connectivity Package, hangzatos névre hallgató jogszabálycsomagot, ennek több eleme is van, amit most felvázolnék. Kezdjük az első részével, a gigabit célkitűzésekkel. Aki ismeri ezt a területet, azt tudja jól, hogy a digitális belső piac, egységes belső piac eh, nagyon fejlett, tényleg világszínvonalú internet kapcsolat nélkül ez nem valósítható meg. Fontos, hogy ne csak városokban, hanem vidéki területeken is sávú internetes amit bírjon mindenki, ez az egyik legnagyobb kívás számunkra. Ezt nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget, Európa növekedéséről, versenyképességéről van itt szó, illetve területi és társadalmi kohéziónk forog itt kockán. Ezért olyan fontos, hogy 2020-ra előre tekintő keretcsomagot fogadjunk el, nagyon komoly politikai. A célunk ugyanis az, hogy mindenkinek olyan internet hozzáférése legyen, amely azt biztosítja, hogy az Európai Unió területének egészét lefedi ez. Connectivity for a Competitive Digital eh, Market egy európai gigabit társadalom felé címerre hallgat ez a csomag. Három stratégiai célt fektettünk le, amelyek elméletileg egymást kiegészítik a digitális napi rendet, azt hiszem nem kell bemutatnom, ezen túlmutató célkitűzésekről van szó, és persze hosszabb időszakot ölelnek fel. A gigabit eh, internet hozzáférésen belül mit jelent ez az emberek mindennapi életében. Először is a legfontosabb szociogazdasági szempontokra az iskolák, közlekedési csomópontok, illetve a közszolgáltatások és a digitálisan intenzív cégek körül forog ez. Kezdjük az iskolával, az oktatási intézményekkel, illetve azokkal a helyeken, ahol az emberek általában összegyűlnek. Ezeken a helyeken a, tényleg világszínvonalú internetes hozzáférést kell biztosítani ennek érdekében, hogy valóban a növekedés és a munkahelyteremtés megvalósuljon Európában. A gigabit hozzáférés mit jelent? Pár konkrét példát hadd hozzak. Ha megvalósul a gigabit internet hozzáférés, gyors internetes hozzáférés, akkor mondjuk egy CT scan 14 perc helyett már csak 40 másodpercbe telne, tehát nem mindegy. Például, hogyha összeomlik egy közepes cég szervere, akkor az adatok helyreállítása nem 28 napba telene, hanem 33 órába. Tehát láthatjuk, hogy mondjuk az egészségügyben mennyire felgyorsulhatnak a dolgok, vagy a cég irányításban is megpróbál különbséget jelenthet ez. Másik, második célunk az, hogy mentes folyamatos ötödik generációs 5G lefedettség legyen. Például amikor Strasbourg mennek a vonaton is, autópályán is láthatják, hogy igen csak vannak szürke foltok. Még szeretnénk, hogyha teljes lefedettség valósulna meg. 2025 a végső cél, 2020 van egy köztes cél, az pedig az, hogy tagállamunként legalább egy nagy városban rendelkezésre álljon az 5G kereskedelmi szolgáltatásként, és úgy érezzük, hogy eh, az eh, üvegszál optikás internet hozzáférés eh, képítése mellett az 5G hálózat képítése ugyanilyen fontos. Végül, de nem utolsóban fontos, hogy minden európai háztartás városban és vidéken egy, egyaránt tisztességes internetes hozzáféréssel bírjon legalább 100 megabit per szekundum sebességgel, amely remélhetőleg gigabit gyorsaságúra eh, upgrade-elhető. Az úgy érezzük, hogy 100 megabit per szekundum a legkevesebb sávszélesség, ami eh, szüksége van egy átlagos európai családnak ahhoz, hogy a normális eh, digitális társadalomban élje az életét. Fontos, hogy ez a digitális megosztottság ne alakuljon ki, hogy mindenki valóban, aki akar, élvezhesse az internet által kínált előnyöket. Ehhez persze mindenhez nagy kapacitású hálózatokra van szükség, ezért a nagy különbség az új csomagban is az, hogy az az internet infrastruktúrába történő befektetést próbáljuk ösztönözni, önök nálam jobban tudják, hogy mennyire fontos célok ez. Reméljük, hogy mi szakmai célokról beszélünk, de önök itt politikusként reméljük, hogy támogatják és politikai célkitűzésként is elfogadják mindezeket. A csomagban három intézkedést tudok eh, elmondani. Juncker úr az éves eh, eh, értékelő beszédében bejelentette ezt. Ez Wi-Fi for EU, amit igazából a köztereken a közösségi élet központjában, mondjuk a kórházban, a, a polgármesteri hivatalban, és így tovább, és így tovább ingyenes wifi hozzáférést kell biztosítani annak érdekében, hogy mindenki a gyakorlatban a wifi használatát, hogy lássák, hogy ennek milyen előnyei vannak. Úgy érzem, hogy ez a kezdeményezés, ahogy azt Juncker elnök is említette, azzal a lehetőséggel bír, hogy valóban szimbolikus jellegű, igazán szinte kézzel fogható, tapintható Európa legyen, hogy mit tud Európa adni. A digitális szolgáltatások is könnyebben fejlődnek akkor, hogyha az emberek saját maguk tapasztalják meg azt, hogy a széles sávú wifi internet hozzáférés mekkora előnyökkel járhat. Ez a rendszer úgy fog működni, hogy apró utalványokat adunk ki, tehát nem óriási pénzekről beszélünk, ha apró kis összegekről igazából. Reméljük, hogy gyors, egyszerű és nem bürokratikus módszer találunk majd erre. Reméljük, hogy a Wi-Fi for EU 2017 végére beindul, ehhez nagyon fel kell gyorsítani ezt az egész rendszert. Egy gyors, működőképes, pragmatikus rendszerre van szükség, hogy az ember a hogyha ilyen közintézményben tartózkodik, akkor egyszerűen, egyszerűen az okostelefonján a Wi-Fi for EU-t beállítatja. Három év alatt 120 millió eurót szántunk el a célra, amit úgy érezzük, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy szimbolikus összeg, de mégis nagyon okosan felhasználva óriási jelentőséggel bírhat. 6-8 ezer helyi közösségnek nyithatja ez meg az utat az internet felé, minden egyes wifi hotspot, legalább 50 embert szolgálhat ki egyszerre. Az naponta számításaink szerint 49-50 millió csatlakozást, internetre csatlakozást jelenthet. Úgy érezzük, hogy ahhoz, hogy ez sikeres legyen, ahhoz gyorsan kell ezt a rendszert kifejleszteni, tehát valóban szorít minket az idő. Önökre, az önök támogatására is számítunk el kezdeményezés tekintetében úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos az európai polgárok számára is. Lássuk most a csomag második részét, ez az 5G akcióterv. Beszéltem arról, hogy mennyire fontos a teljes 5G lefedettség Európában. An action plan to deploy 5G by 2020. I think in this respect 2020-ra szeretnénk az 5G hálózatot kifejleszteni, kiterjeszteni egész Európára. Le kell vonni a megfelelő mm, következtetéseket, tanulnunk kell a 4G-vel elkövetett hibákból, az 5G esetében az állami és a magánbefektetésekre vonatkozóan is egyértelmű mm, úti tervet szeretnénk lefektetni. Láthatják ezt a dián. Fontos, hogy a prioritásokat és az ilyen roadmap-eket, utaterveket összehangoljuk, hogy valóban egy irányba haladjunk a különböző frekvenciasávokat ki kell jelölni, még a 2019-es World Radio Communication Conference előtt. Itt a 700-as javaslatra hadd utaljak csak. Szeretnénk, hogyha minél korábban megjelennének e-, ezek a, a város, nagyobb városokban, illetve a közlekedési folyosók mentén Remélhetőleg a multi-stakeholder próbák katalizátorként hagynak majd a technikai újítások terén. És végül, de nem utolsó sorban arra szólítjuk fel, kérjük az ipart, az ágazatot, hogy működjenek velünk együtt, és természetesen a tagállamokra is számítunk a tekintetben, hogy az 5G kiterjesztéséhez szükséges szabványosítási munkában segítsenek bennünket. És végül, de nem utolsó sorban, talán a legfontosabb része ennek a csomagnak ez az Európai Elektronikus Távközlési Kódex és a BEREK rendelet. A gigabit célokról már beszéltem, azt 500 mm, milliárd eurónyi befektetésre van szükség a számításaink szerint, tehát megvizsgáltuk a tendenciákat, a tervezett befektetéseket, és úgy látjuk, hogy kb. 155 milliárd eurónyi hiányzik a beruházások terén, tehát azért kell modernizálni a távközlési szabályokat, hogy valahonnan előkerüljön ez a hiányzó 155 milliárd. Tehát ez a távközlési törvénycsomag vagy jogszabálycsomag megerősíti a versenyt, ezt gondolom értik, hogy mire gondolok, de emellett a hálózatokba történő beruházások terén is szeretnénk, hogyha mindenkinek egyenlősége lenne arra, hogy befektessen, beruházzon önök is nyilván hallották már az ágazati szereplőktől, hogy a kiszámíthatóság és a jogbiztonság a legfontosabb a beruházók befektetők számára. Az új keretben a kereskedelmi megállapodások lehetőségét nagyon mértékben figyelembe vesszük, például a társberuházások tekintetében, hogy ne kelljen feltétlenül minden esetben szabályozási, szabályozói közbelépésre ne kerüljön minden esetben sor. Szeretnénk, hogyha a szabályozás az alternatív szolgáltatók beruházásait ösztönözni, hogy a kritikus polgári infrastruktúrához hozzáférhessenek, ugyanakkor fontos, hogy a kiszámíthatóság és a jogbiztonság mentén valóban ők végig kontrollálják a saját befektetéseket, ami a spektrumot vagy a um, frekvenciákat illeti, ez nagyon fontos szabályozás része az új csomagnak. Úgy érezzük, hogy most megfelelő dinamikát tudunk elérni, és előre tudunk lépni ez ügyben. Az Európai Parlament támogatta a bizottság ez irányú javaslatait, amiért hálásak vagyunk. Úgy érezzük, hogy ez a jogszabályalkotási csomagnak túlságosan fontos része. Úgy érezzük, hogy a 25 éves minimum licensz, amit az Európai Parlament is javasolt, ez a jó megoldás. Tehát hosszabb ideig tartanának ezek a licenszek, és úgy érezzük, hogy a hálózat megosztás tekintetében a vidék internetes kapcsolódása, illetve az 5G hálózat kiterjesztése, kiépítéséhez nagyon fontos, hogy ez ügyben is következetesek legyünk. Az Európai Parlament véleményét természetesen figyelembe vesszük, de nyilván az újonnan bejelentett csomagot is alaposan át akarják már rágni, de úgy érezzük, hogy sokkal jobb a dinamika, mint legutóbb, és gyorsan előre adhatunk ez ügyben. Zárásképpen, ha megengedik, pár szót szólnék arról, hogy a fogyasztók szempontjából miért olyan fontos, hogy nyilván önök számára is fontos a fogyasztóvédelem, illetve hogy berek, azaz a szabályozók ügyében mit javasolunk. Jó, ez is szép a, a távközlési hálózatok képítése, de hogyha az emberek nem bíznak benne és nem használják, akkor mire megyünk vele? Ezért a magas szintű fogyasztóvédelem olyan fontos, éppen ezért a távközlés területén, ahol úgy éreztük, hogy szükség van erre, ott magas szintű fogyasztóvédelemre tettünk javaslatot, jelentősen megerősítettük az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket, például a telefonkönyvek, illetve a fizetős telefonfülkékre vonatkozó rendelkezéseket megszüntetjük, amennyiben szükség van persze erre lehetőség lesz jövőben is. Azt szeretnénk, hogyha egy megfizethető internet hozzáférésre vonatkozó szerződéshez mindenkinek joga lenne, hiszen az internethez csatlakozni mindenkinek alapvető joga. Úgy érezzük, hogy a meglévő intézményrendszer felülvizsgálatára is szükség, szükség van. Minden tagállamnak kell, hogy legyen egy olyan minimális hatáskör, ami közös, a BEREK, ami ugye a távközlési szabályzók európai testülete, egy Európai Uniós ügynökséggé alakul át, amely nyilván majd tükrözi a tagállami szabályozó szervek hatáskörét is. Lesz egy közös cél annak érdekében, hogy a hozzáférés a végfelhasználók, eh, azaz a fogyasztók védelmét jobban ellássa ebben az új keretben. Tehát összefoglalva úgy érezzük, hogy a digitális belső piacban rejlő lehetőségeket mindenki számára meg kell nyitni. Az új most a csomagnak pontosan ez a célja, se kis zárjunk ki ebből. Tudjuk, hogy a gyors, sávú internet technológiája már az európai háztartások 71%-ában rendelkezésre áll, de sajnos csak városi területeken, <clears throat> vidéken csak 28%-a a, a százalék, ez az arány óriási, tehát a digitális megosztottság, ezt nem hagyhatjuk, ezért önökkel együttműködve remélhetőleg ez a javaslat csomag megoldást hoz majd ezekre a problémákra. Wi-Fi for EU, tehát az ingyenes Wi-Fi képítéséről is beszéltem, 2017 végére szeretnénk ezt beindítani, nagyon gyorsan kell tehát tárgyalnunk erről. Általában az Európai Elektronikus Távközlési Jogszabály csomag vagy kódex vitáját is minél gyorsabban le kell folytatni. Tudom, hogy várják a szövegek fordítását, de nagyon reméljük, hogy politikai megállapodás születhet 2017 végére a digitális belső piaci stratégiában ezt az ambiciózus célt tűztük ki magunk előtt. Nagyon fontos, hogy még ezen parlamenti ciklus alatt lezárjuk ezt a csomagot, hiszen ha így nem így járunk el, akkor késedelmet szenved, és az európai cégek és polgárok azt várják tőlünk, hogy a digitális belső piacban elő lehetőségeket Től. ne fosszunk meg senkit. 2025-re kitűzött politikai céljaink eléréséhez ez az előfeltétel. Köszönöm szépen, és nagyon várjuk, hogy együtt dolgozunk önökkel ezen új távközlési jogszabálycsomag vitájában per questa presentazione. Megköszönöm ezt a összefoglalást. Lehet tapsolni nyugodtan. Nagyon világos és teljes volt. És ez a szakbizottság támogatja önöket ebben a kihívásban. Ez mindig igaz volt. És ugye ebben a javaslatban is nagyon ambiciózusak, Ma a koordinátorok ülésén talán már eljuthatunk oda is, hogy akár az előadón, az előadó személyében megállapodunk. Hát készen állunk, hogyha ezt látják. Ha nem ma, akkor majd a következő koordinátori ülésen fogunk dönteni erről. Kezdjük tehát meg először a koordinátorokkal, utána pedig a válaszok, és utána pedig a többi képviselőnek adom meg a szót. Először Karinsz a lehetőség tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a bizottságnak ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy elég régóta várunk már. Senki nem vitatja itt a teremben azt, hogy ahhoz, hogy Európa versenyképes maradjon, és a vezető szerepét megőrizze a világban, online kell, hogy legyünk, és ezt a lehetőséget meg kell őrizni biztosítani kell a hozzáférést mindenkinek. Egy valamit szeretnék kiemelni, erre kellene figyelmeztetnem, tehát ne ígérgessünk mindent a semmiért. Tehát olyan ígéreteket tegyünk, amelyek teljesíthetőek. A Wi-Fi for you, ez egy jó ötlet, egy jó elgondolás, de 6-8 ezer központ egy 500 milliós piacon azért nem olyan sok, és azok a pénzek, amelyeket említettek, hogy miből finanszíroznák ezt, hát nem úgy tűnik, hogy ebből aztán igen sokat meg lehet valósítani. A gondolat kiváló, csodálatos, de azért az is nagyon fontos, hogy legyünk realisták, és az embereknek is reális képet fessünk arról, hogy majd milyen lehetőségeik lesznek. Tehát itt van egy aggályom, ne essünk bele tehát a túlzás csapdájába az önök által megfogalmazott cél, legalábbis ötször hallottam, ugye, hogy megfelelő környezet kell a befektetők számára. Ez elengedhetetlen. Mindig arról van szó, hogy ugye megpróbáljuk kiegyensúlyozni, megpróbálunk kiegyensúlyozni két dolgot. A befektetők megtérülést szeretnének, a felhasználók pedig a lehető legalacsonyabb költséggel a legjobb szolgáltatást. Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni a két szempont között. Könnyű ezt elmondani, de a gyakorlatban nehéz Viszont az egész kezdeményezést természetesen üdvözöljük, nagyon is üdvözlendő, és az biztos, hogy az én frakcióm az mindenképpen érdeklődik, tehát mielőbb válasszuk ki az előadókat, és kezdjük el a munkát, remélem a többi frakció is egyetért. Az egyik legfontosabb eleme az 5G-nek a spektrum. Ugye tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban folyamatosan zajlik a vita, tehát hogy hogyan valósítjuk ezt meg. Nem hiszem, hogy valaki is azt gondolja, hogy jó, hát nincsen erre szükség, nem kell újra alokálni a frekvenciákat, a spektrumot, de hát a Európa több részén is volt már erre példa, és ez komoly fejfájást okoz, tehát azért oda kell figyelni a gyakorlatra is, megvannak a, az óhajaink, az álmaink, de a gyakorlatot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Nem akarok sok negatívumot mondani, mert ez egy kiváló kezdeményezés, és a mi frakciónk az biztos, hogy nagyon határozottan támogatni fogja. Arra az egyre kérnék mindenkit, hogy legyünk reálisak, tehát legyünk tisztában azzal, hogy mit tudunk megígérni, és mit tudunk valóban letenni az asztalra a lehető leghamarabb. Köszönöm. Köszönöm Karinsz úrnak és Denika képviselő következik. Și cred că acest... Uh, Köszönöm, elnök asszony. A bizottságnak ez a csomagja azt hiszem széleskörű támogatást fog élvezni minden frakcióban. Végre előálltak egy 5G csomaggal, az utolsó pillanatban tulajdonképpen. Így talán behozhatjuk a lemaradásunkat az USA-val, illetve az ázsiai országokkal szemben, különösképpen mondjuk Dél-Koreával szemben. Nagyon fontos a koordinációs folyamat, illetve az, hogy minden vitát rendezzünk, és a spektrum különböző felhasználása az egyes tagállamokban, a frekvenciák különböző felhasználása az ne okozzon problémákat, gondolok itt a katonai felhasználásra is. Minden tagállam biztos, hogy elsőként jelentkezik majd, hogy ilyen 5G szolgáltatásokat nyújtson, tehát ezt fel lehet gyorsítani. A második aspektus, amire szerettem volna felhívni a figyelmet, az a Wi-Fi for You-val kapcsolatos. Ez egy nagyon jó javaslat és jó projekt, de az ördög az mindig a részletekben van, tehát a az allokáció, a disztribúció nagyon fontos lesz, mert sok problémába lehet ütközni, még ezzel a minimum összeggel is vitatható, hogy vajon elegendő lesz-e a megvalósításhoz. Az első lépés én azt mondanám nagyon fontos, mert hogyha ez sikeres, akkor utána majd átléphetünk a második szakaszba. Tehát nagyon fontos ez a a megoldás, mert egyébként az egész folyamatot nem lehet jól kezelni. Utána pedig a távközlési kódex, a szabályok, én mindig azok közé tartoztam, akik azt mondják, hogy a túlzott szabályozásnak negatív hatása van a távközlési szektorban is. Képzeljék azt el, hogy a reggeli kávénkat kicseréljük egy rendelettel minden, minden reggel. Hát eh, <laughs> nem biztos, hogy ez hasznos az egységes piacnak és ez már bebizonyosodott a múltban. Én bevallom, hogy nem olvastam el a dokumentumot az összes apró részleteiben, de azért vannak itt tagájaim annak alapján, amit láttam benne. Abban biztos vagyok, hogy a bizottság, illetve az új testület, a másik testület szerepét még itt meg kell oldani, ahogy ezt el is mondták, nem, nem lehet azt megvalósítani, hogy mindenki a távközlési politikák menedzsere legyen. A, a bizottságnak kellene a stratégiát meghatározni, a berek majd foglalkozik a gyakorlati kérdésekkel, és így akkor nem lesz megkettőzve a, a munka. Az MTR ügy például, amikor a berek végrehajtása hibás volt, egy problémás volt, az csak nehézségeket okozott. A fejlesztéshez időre van szükség, de a rendelkezésre bocsátott időt meg kellett duplázni. Ezzel tisztában volt a bizottság, de végül tulajdonképpen szinte semmit nem tudtak teljesíteni a vállalásokból. A Berek nem volt hajlandó figyelembe venni a, a költségeket a 4G megvalósítására. Tehát emlékeznek ezekre a problémákra, és hogyha most mindez újra megismétlődik, akkor e, baj lesz. Tehát azért mondom, hogy előre érdemes mindent meghatározni ebben a kódexben, ezekben a szabályokban, hogy elkerüljük a múltbeli problémákat. Egyébként pedig sok sikert kívánok, mi támogatjuk Önöket. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také připojil k tomu poděkování. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom minden kollégámhoz, aki megköszönte a bevezetőt a, és annak vázol, vázolását, amit a bizottság tervez. Európának nyilvánvalóan a legjobb internet kapcsolatokra van szükség, konnektivitásra, és az átviteli sebességet egyértelműen növelni kell. Sokkal nagyobb lefedettségre és nagyobb kiterjesztésre is szükség van. Én vagyok a, a telekommunikációs jelentés előadója, és nem kerülhetem el, hogy meg ne említsem, hogy valóban csodálatos elképzeléssel indultunk, és aztán a végén a 10%-át valósítottuk csak meg. Nagyon nagy elvárások voltak, és nehéz volt sok mindent kiiktatni. Legyünk óvatosak akkor, amikor felmérjük, hogy mire is vagyunk képesek. Igaz, hogy a telekommunikációs ágazat számára fontos bizonyos szabályozói biztonság. Tehát mindaz, amivel majd előállunk, az a jövőben fog majd beigazolódni, de fontos, hogy az ágazat ez alapján terhe, tervezhessen, lássa előre a kereteket, nehogy a későbbiek során ezen változtatni kelljen. Elengedhetetlen azt is, hogy az átviteli hálózatok is fontosak, viszont legyünk óvatosak, hiszen amit a közpénzekből, állami pénzből fordítunk erre, az nem szabad, hogy egy olyan rendszer részévé váljon, ahol a növekedés azért korlátozott, mert közpénzekből készült egy beruházás. Tehát sokkal jobb néha bizonyos területeket teljesen a szabad piacnak átadni. Ott, ahol mi az állami költségvetésekből használunk fel forrásokat, ott nagyon óvatosan kell ezt megtennünk, és meg kell határozni pontosan a szerepünket. Egyszerűen azért, mert ez adott esetben korlátozhatja a kifutási lehetőségeket. Nagyon sok elképzelés van, ezeket valóban harmonizálni kellene, egy csomagba hozni. A spektrumrendszer miatt vannak persze még problémáink a spektrum allokációval, ez tagállami hatáskör, de úgy gondolom, hogy az összekapcsolódás az talán problematikus lehet. Köszönöm én is a bevezetőt még egyszer, és biztos vagyok abban, hogy ez az új öm, rendszer a wifi területekre kiterjedve is a hálózatok egészének érdekét fogja szolgálni. Köszönöm. Grazie lei, la parola. Köszönöm szépen. Kálász kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony, megköszönöm a bizottságnak a javaslatot, és azt mondanám, hogy mi üdvözöljük ezt az egységes megközelítést. Vannak konkrét kérdéseim. Először is a spektrummal kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy mennyire nehéz volt ez a múltban már eleve. Már uh, nem tudom, hogy, jobb, hogy van-e jobb tervük a felosztásról, a spektrum gazdálkodás esetében, a másik pedig a felügyelet, mert ugye itt nemzeti érdekek vannak, amelyek egymásnak feszülnek, és igazából senki nem nézi azt, hogy európai szinten legyen egységes megközelítés a végrehajtás esetében, tehát a javaslatok végrehajtásánál. Én ezt pedig nagyon fontosnak tartom. Ami a versenyt illeti a távközlési piacon, e tekintetben üdvözlöm a megközelítésüket. Viszont itt is van egy kérdés. Látjuk, hogy nagyon sok javaslat van, ajánlat van, csomag van. Nem arról van szó, hogy most csak távköz, távközlési szolgáltatásokat nyújtanak, hanem ezek így össze vannak fogva csomagokban. Nem tudom, hogy a bizottság nézte már a különböző szolgáltatások konvergenciáját, illetve a marketinget, a piaci megjelenést és azt, hogy milyen függő szolgáltatások vannak. Nem tudom, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Erre szeretnék rákérdezni. Tehát mondjuk, hogyha nincsen hálózati hozzáférés, még mindig lehet hívni a sürgősségi számokat, a 112-t például, de ha ha nincsen internet hozzáférés, akkor nem tudom, hogy hogyan biztosítják, hogy a sürgősségi szolgáltatásokhoz hozzáférnek az emberek. Tehát nincs meg az az aggály, hogy az emberek majd ettől fognak függeni? Tehát net nélkül a végén nem fognak hozzáférni a, ezekhez a sürgősségi szolgáltatásokhoz, és akkor még rosszabb helyzetbe kerülnek, mint most. Egyébként köszönöm szépen, és örömmel várjuk az együttműködést. Grazie lei, kollega Raymond, prego. Köszönöm szépen, Raymond kolléga. Danke, Frau Vorsitzende, auch von mir. Köszönöm, elnök asszony, én is köszönetet mondok az a bizottság képviselőjének, hogy bemutatta ezt a fontos projektet, és remélem, hogy jól, igen messze ö, kiterjedően fog megvalósulni. A vidéki területek rossz ellátásával kapcsolatban azonban meg kell állapítsuk, valóban a piac itt megbukott. Tehát a vidéki területek ellátása e, nagy teljesítőképességű adatátvitel, rendszerekkel az egyszerűen nem működik. Igen jelentős e, része az európai lakosságnak, és igen jelentős területek akik digitális értelemben lemaradtak. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezeket az embereket lehagyjuk, hogy lemaradjanak. Az, európai szabályozó hatóságokat ezért erősíteni kell. Úgy gondolom, hogy egyszerűen csak észszerű, kiegyensúlyozott szabályozással tudunk előre jutni. Ugyanez igaz a frekvenciákra, a frekvencia kiosztása. A nemzeti érdekek itt folyamatosan ellentmondanak annak, amit Európa, amire Európa szerte szükség lenne a közérdek alapján. Úgy gondolom, hogy a nemzeti szabályozás ezért itt nem működik. Alig van olyan terület, ahol a, a nemzeti szabályozás kontraproduktívabb lenne, mint az internet terén. Itt is sokkal inkább amellett vagyok, hogy a parlament és a bizottság közösen kapjon erős szerepet. Végül pedig nagyon fontos projekt a, a For You projekt is, már csak azért is, mert közérdekről beszélhetünk közérdek az internet és a kommunikáció kaprán, ez a demokrácia e, és politikai érdekek szempontjából is fontos. A, a motorizált közlekedés azonban csak úgy gondolom, hogy kicsiben kell kezdeni, nem szabad rögtön az egész kontinensre gondolni, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy dicséretes a projekt. Grazie. Ultimo intervento dei coordinatori. A koordinátorok közül az utolsó következik. Danke, Frau Voss. Kappelasszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, szívből köszönöm a bizottságnak ezt az érdekes eh, prezentációt. Vártunk már rá. Nagyon fontos eh, Nagyon fontos a gyors internet. Ennek végrehajtása során valóban szükség van a tagállamokra. Ausztria hazám már évek óta arról beszél, hogy milliárdokba kerül a széles sáv, soha nem fogják kifizetni. Ösztönző mechanizmusokra van szükség éppen ezért, hogy a, a tagállamok végre sokkal nagyobb mértékben egy irányba menjenek. A végrehajtás, ahogy az előttem szóló mondta, a vidéki területeken különösen fontos, mert hogyha területe és mindent lefedő internetkapcsolatról beszélünk, elmobilitásról, akkor pont a vidéki területeken van szükség jól működő és nagysebességű internetkapcsolatra. Ez nyilvánvalóan pénzügyi erőfeszítéseket is igényel. Hadd jelezzem, hogy különösen az európai stratégiai és investíciós alappal kellene visszatartani néhány forrás, némi forrást arra, hogy a PPP projekteket támogatni lehessen a gyors és gyors internet és szélessávú internet elérés kiépítésére a vidéki területeken. Azok a pontok, az 5G technológia például, amit ön is említett, nos ez is egy olyan terület, ahol Európának még nagyon sok mindent el kell tennie annak érdekében, hogy a vezető szerepét ne adja fel. Öttinger biztos úr mondta, hogy Dél-Korea eh, eh, vezető szerepet tölt be, gyorsan kell lépnünk nagyon jó lenne az együttműködés az ágazattal, hiszen a technológiai eh, úttörő szerepet így tudjuk csak meg, tartani. Mondták előttem is a spektrum harmonizációt. Hogy akarjuk az 5G-t, hogyha nincs közös spektrum? Mindig, amikor a Frankfurt a Strasbourgból Frankfurtba megyek, egyszerűen van egy szakasz, ahol nem tudok telefonálni, és a túloldalon pedig egy egészen más hálózat van. Ez egyszerűen nem megy így egybe. A az a forjóval kapcsolatban pedig azt kérem, hogy két dolgot ellenőrizzenek. A 120 millió nem túl sok véleményem szerint, nem vagyok biztos abban, hogy 6 uszkve 8000 helyi közösséget 2020-ig bekapcsoljanak. Úgyhogy gondolom ezt fel kellene mérni. A második dolog már vannak bizonyos városok ellen eljárások, bírósági eljárások, amelyek ingyenes internetet kínálnak. Nehogy egy összeütközés legyen, hiszen van egy ilyen projekt, a, a köztereken való ingyenes internet. Talán ezt meg lehetne a bizottságon belül vizsgálni. Az 5G akciós tervről már beszéltem 2020-ig, és valóban egy ilyen beruházási és kiépítési lehetőségek özöne, lavinája nem csak az ipar, hanem a fogyasztók szempontjából is azt jelenti, hogy sokkal erősebb szabályozási, befektetés, beruházási védelemre van szükség. Tehát a szabályozás és a kommunikáció szabályozását még jobban erősíteni kell, amit ön is említett, ezt is csak támogatni tudom. Köszönöm. Köszönöm szépen, meghallgattuk tehát az első hozzászólókat, és itt a megjegyzések, kérdések mellett tagályokat is hallottunk. Visszaadom Beri asszonynak, Beri asszonynak a szót, válaszoljon az első körben feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a koordinátoroknak a támogatást. Azt hiszem, hogy amit eddig hallottunk, az bizonyítja, hogy a csomagban megvannak a megfelelő elemek, a helyes elemek. Ezért hallottam itt egy-két aggályt, egy-két kérdést azzal kapcsolatban, hogy az egyensúly az rendben van-e. Talán, hogyha kit visszaugorhatnék a Wi-Fi for You témára. Hát nyilván nincsen sok pénz, ami rendelkezésre úgyhogy óvatosnak kell lenni, és Nice úrnak is igaza van, hogy az ördög a részletekben van, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ez most egy első lendületet kíván adni a dolgoknak. Hát nyilván 120 millióval nem lehet forradalmat csinálni. Ez egy első lendület. Legalább az emberek megláthatják, hogy milyen ez a gyakorlatban, és akkor talán ez azt jelenti majd, hogy meg lesz a kereslet erre. Tehát mondom, ez csak egy első löket, egy első lendület. A 120 millió három év alatt az valóban nem sok, de a gyakorlati költségei a, a wifi berendezéseknek nem jelentenek annyira sokat. Tehát ezek a voucherek 20 ezres összegre rúgnának, körülbelül 200 és 500 euróba kerül, belső vagy külső eszköz esetében ez, és 50 felhasználó férhet hozzá ehhez egyszerre. Egyetértek önökkel, nem hatalmas összegről van szó, de ha észszerűen használjuk fel okosan, akkor ez nagyon jól működhet, és Nice úrnak igaza van, hogyha ez népszerű lesz, megjelenik a kereslet, akkor több pénz lehet erre majd a későbbiekben. Hogyan tudjuk mindezt megvalósítani? Először is nagyon figyeljünk oda, hogy hogyan működünk együtt a tagállamokkal és a helyi hatóságokkal. Persze tisztességesen, fermódon kell ezt elosztani, ahogy ezt több képviselő is mondta. Emellett garantálni kell a minőséget is, tehát az, hogy jó minőségű legyen mindez, mert másképpen nem jó, tehát aki ezt megvalósítja, az valóban az operatív kiadások mellett is kötelezze el magát, hogy minőségi eszközök nyújtsák minő, ezt a minőségi szolgáltatást. Ami a hatékonyságot illeti, vissza tudok térni arra, amit az elején mondtam, egyszerűen és gyorsan járjunk el. Hogyha egy ilyen rendszerben, tehát ilyen voucher rendszerben meg tudjuk ezt oldani, akkor az hatékony. Gyorsan és hatékonyan akarunk lépni, ezért támaszkodunk önökre is, számítunk önökre is, tehát hozadott értéket teremt, az első löketet megadja ez a rendszer, megadja a minőséget is, tehát az állampolgárok, akik használni fogják, jó minőségi szolgáltatást kapnak. A befektetés beruházása kapcsolatban helyesen mondták, hogy nyilván több befektetésre van szükség, de ettől függetlenül költséghatékonyan kell megvalósítani a szolgáltatást a felhasználók számára, és ezt mi észben is tartjuk. Vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy a minőségi szolgáltatásért hajlandóak fizetni a fogyasztók, de hát nyilván nem túlzott összeget, hanem észszerű árat hajlandóak fizetni ezért. Tehát ezt még azért át kell gondolni, hogy hogyan tudjuk ezt az egyensúlyt megteremteni, hogy a távközlési cégek, a szolgáltatók megkapják a befektetésük után a megtérülést, de közben a szolgáltat a felhasználók se járjanak rosszul. Nem kell szerintem itt a legacy problémákkal foglalkozni túl sokat. Összegyűjtjük ezeket, és Kelesz asszonynak válaszolva, hát sajnos nem, ez nem egy varázspálca, nem tudunk itt mindent megoldani, és nem tudom megígérni, hogy most ebben az a, a esetben nem lesz ö, problémás a dolog. Öttinger biztos, amikor ezt ö, amikor eljött és elmondta, azt mondta, hogy a, az iparképviselőivel is együtt kell működni, mert nekik is megvan a feladatuk, a, ebben a játszmában mindenkinek megvan a saját házi feladata. Nagyon célzott a megközelítés, tehát konkrét, specifikus dolgok vannak, a hossza, a, mindennek, talán meg tudjuk oldani a múltbeli problémákat, hogyha sikerül. A berekkel kapcsolatban Nice úr eléggé szkeptikusan nyilatkozott, hogy még több hatalmat adjanak ennek a szervezetnek. Hát azért ne felejtsék el, hogy azért sok itt a szakértelem, ami felhalmozódott, és a felügyeletek szakértelmét használjuk ki. Persze, hogy a parlament és a tanács határozza meg a jogalkotási kereteket, a fő célkitűzéseket, ezt az átfogó e, rendszert, a bizottság is vállalja a saját felelősségét a tekintetben, hogy ez hogy működik majd a gyakorlatban, de szükség van arra, hogy a felügyelő e, szervezetek egymással sokkal szorosabban együttműködjenek a gyakorlati megvalósítás témájában, és akkor így el tudjuk kerülni azokat a helyzeteket, amelyekről önök e, beszéltek, hogy milyen volt a múltban. Nagyon világosan, pontosan meg kell határozni azt, hogy mit várunk el ezektől a szervezetektől, amúgy is kérje ezt írja elő a jogszabály. De hát ez, ez a jogalkotók feladata egyébként. Kelesz asszony kérdezte, hogy a, a nagyon sok felhasználó csomagokat vásárol, tehát ezeket a szolgáltatásokat összefogják egy csomagba, és ez mondjuk kihat a versenyre, tehát ezzel kapcsolatban is felmerülnek kérdések. A fogyasztókra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályokban ezt is meg kell említeni, tehát vonatkozzanak ezek a csomagokra is, erről már gondolkodtunk, és van is konkrét javaslatunk ennek a megoldására már, ami a végfelhasználót illeti a hozzáférésre is kérdezett, tehát hogy ezek a sürgősségi számok, a vészhelyzetben hívható számok elérhetőek-e mindig, tehát hogy mi van azokkal, akik használják ezeket, és mi van azokkal, akik nem. Megpróbáltunk nagyobb jogbiztonságot teremteni, hogyha megnézi a javaslatunk részleteit, akkor abból ez kiderül. Próbáljuk garantálni azt, hogy azok, akik felhasználják ezeket a számokat, tehát hogy nem a hagyományos telefonszolgáltatókat, hanem a netes szolgáltatókat is, azok is hozzáférjenek a sürgősségi számokhoz, és van egy um, biztonsági mechanizmus is, hogy mindenki elérhesse ezeket a sürgősségi számokat. Biztos vagyok benne, hogy ez a szakbizottság úgy is majd még részletesen megvitatja ezt, hogy vajon ez a módszer, a megfelelő módszer, a probléma megoldására. Mi ezt javasoltuk egyelőre. Réman úr beszélt a konnektivitásról, azt mondta, hogy támogatja a wifi kezdeményezést. Kérem, hogy ne felejtse el, hogy az egyetemes szolgáltatás nyújtásban itt van ez a javaslat. Kérem, azt is nézze meg, hogy mit takar az, a szolgáltatás, remélhetőleg ott a megfelelő egyensúlyt sikerült megteremteni, de hát nyilván ennek a szakbizottságnak is nagyon fontos, hogy az alapdolgok benne, legyek, és benne legyenek, és hogy azok mindenki számára elérhetőek legyenek. Kapelasszony kérdéseit már részben megválaszoltam a Wi-Fi for You költségeivel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ez milyen, milyen előnyökkel jár, illetve még azt mondanám, hogy köszönöm a támogatást, amit az 5 g kapcsolatban megfogalmaztak. Remélem ezzel sikerült minden kérdésre reagálnom. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Igen, ez így van, valóban mindenre válaszolt. Most akkor jönnek a képviselők, és Piral del Castillo fogja kezdeni. Yo quiero empezar por agradecer también a la comisión que esté hoy aquí. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani az Európai Bizottságnak. Főigazgató asszony nagyon érdekes prezentációt tartott. Ez persze még csak az első vita vagy eszme csere. A koordinátorok azért már átfutották főbb vonalakban ezt a csomagot. Most alapvetően az az elképzelés, hogy a parlament is neki gyűrkőzzön ennek a munkának. Nem szabad, hogy további késedelmet szenvedjen ez az egész projekt. Már csak azért sem, mert nagyon nagy szükségünk van erre a digitális piacra, hogy az európai gazdaság globálisan is versenyképessé váljon. Az internetes hozzáférés, a connectivity alapvető eleme ennek a versenyképességi csomagnak. Igazából sok minden mást nem tudok hozzáfűzni, ezért nem is lopnám tovább az idejéket, de nagyon fontosnak tartom, és ezt hangsúlyozom akkor még egyszer, hogy a parlament minél hamarabb nekilásson a munkának, mert úgy érzem, hogy ráadásul az Európai Parlament az Európai Bizottság javaslatán jelentősen tudna javítani. Ezért örülök annyira annak, hogy a frakciók koordinátorait általánosságban hallgatva e, ilyen pozitív vélemény alakult ki a bizottság javaslatáról, így nyilván sokkal könnyebb dolgunk lesz. Köszönjük szépen! Kopula Mátri asszony. So, welcome to... Én is üdvözlöm azt a javaslatot, hogy eh, alapvető internetes hozzáférést eh, mindenki biztosítsunk. A digitális eh, megosztottság, a társadalom digitálisan megosztottságának véget kell vetni. Ráadásul egy új belső piacot hozunk létre, az elektronikus kormányzás alapjait is letesszük ezzel. Ez nagyon tetszik eh, nekem. A Wi-Fi for Europe, az ingyenes Wi-Fi például nagyon fontos. A digitalizáció itt van a nyakunkon, az adatáramlás eh, új üzleti lehetőségeket is rejt, ezt ne felejtsük el. Az unión belüli hívások kérdése miért nem jelenik itt meg? hogy van az, hogy a roaming díjak még mindig nem tűntek el teljesen, még mindig nem tudjuk a szomszédos országban élő barátunkat, vagy effektíve szomszédunkat olcsón felhívni. Felejtsük azt el, hogy a célapet az internetes hozzáférés más ipari ágazatoknak vagy ágazatoknak is fontos, például a KKV-k a startup cégek számára. Tehát itt óriási üzleti lehetőségeket látok, globális szempontból is. Ezt se tévesszük szem elől, hogy ezért is szükség van arra, hogy, hogy megtaláljuk valahogy ezt az egyensúlyt, a versenyképesség, a munkahelyteremtés, a szükséges beruházások érdekében. Nem szabályozással javítunk a versenyképességen, azért ezt lássuk be. A túlszabályozás, a túlzott szabályozás inkább ront hat a helyzeten, azért ezt alaposan végig kell majd eh, rágnunk, hogy ezt a problémát eh, elkerüljük. A kiszámíthatóság fontosságát nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Óriási hibákat követtünk el ez ügyben. Európától mások magukhoz ragadták a kezdeményezést, ezért mindig azt mondom, hogy van az, hogy a gépeket Kínában készítik, a tartalmat Amerikában, hol van akkor ebben az egészben Európa, kérdem én. Grazie alla collega Compulanatri. Köszönjük. Teresa Griffinnek adom meg a szót. Uh, um, köszönöm szépen, köszönöm az Európai Bizottságnak is. Roppant uh, új hangvételű volt ez a prezentáció. Anglia északnyugati részét képviselem itt ebben a házban, Manchester, Liverpool is ide tartoznak. A Cheshire, Lancashire és Cumbria vidéki települései a vidék 28%-a fér csak hozzá a szélesebb internethez, a piac eh, kudarca ez, valamit tennünk kell ez ügyben. A Digital Divide eh, megoldandó probléma. Az egészségügyről is beszélt eh, asszonyom, egyre többen beszélünk arról, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a digitális belső piac mennyire szorosan összefüggnek, illetve hogy milyen óriási lehetőségek rejlenek ebben, hogy az emberek ne legyenek elszigetelve, ne maradjanak magukra. Ebben segíthet a digitális világ. A narratívánkon ezügyben javítani kell. A jogbiztonság, eh, ezzel maximálisan egyetértünk, eh, volt azonban egy apró kis ellentmondás a prezentációban, amikor azt mondja, hogy mindenkinek internetes hozzáférést, tisztességes hozzáférést kell biztosítani, aztán pedig világszínvonalú internetes kapcsolatról beszélt. Nyilván a politikai ambíciónk az kell, hogy legyen, hogy mindenki a legjobbat kapja. Itt némi dihotómiát vélek felfedezni. A válaszaiban az önkormányzatok szerepéről beszélt illetve arról, hogy 120 millió euró áll rendelkezésre. A vidékfejlesztési alapok és az FC kielégészíthetné ezt. A, a, a települési önkormányzatok szerepét itt nem becsüljük alá. Nagyon remélem, hogy ennek a kiváló projektnek részévé válhat az Egyesült Királyság. Eh, eh, hashtag Wi-Fi for EU egyébként most nagyon trendy már. Grazie, Köszönjük Tereza Griffinnek. Hökmárk úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm én is a főigazgató helyettes asszonynak ezt a prezentációt. Azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk, hogy igen pozitív van fogadják önt ebben a szakbizottságban, pozitív fogadtatásnak két oka lehet. Egyrészt azért, mert egy fontos előrelépés ez, amire szükség van. A második pedig talán az, hogy az Európai Bizottság mindenkinek mindent megígér. Igen, hosszú kívánságlistát vázolt fel. Asszonyom, de hát lássuk be, hogy a valóságban általában fontossági sorrendet kell felállítani. Az 5G kell, hogy legyen az egyik legfontosabb, azt hiszem ez elég világos. Különben az európai gazdaság nem tud versenyképes maradni. Érdemes azt végig gondolni, hogy a gyors, hogyan tudjunk, tudunk olyan szabályozást elfogadni, amely garantálja hogy mindezek megvalósulhatnak. Alapvetően ez a legfontosabb, hiszen hogyha túl, aki túl sokat markol, az keveset fog, ahogy azt jól tudjuk, nem lehet minden fontos. Hogyha minden prioritásnak számít, akkor a végén semmi sem lesz prioritás. Tudjuk, hogy itt azért összecsapnak majd érdekek, ezért kell fontossági sorrendet felállítani. nagyon fontosnak tartom például, hogy minél hamarabb a mobil szélesebb számára felszabadítsunk rádióspektrumokat, frekvenciasávokat. Ez a jogbiztonság egyik előfeltétele. A, a, a hálózat megosztás beszélt erről, hogy a hálózatok megosztása elengedhetetlen. De hát milyen fontossági sorrendet állítunk fel? Vannak dolgok, amik fontosak, de vannak, amelyek még fontosabbak. Az 5G esetében látjuk majd, hogy ez teljesen normális nem ezek a dolgok mind pénzbe kerülnek majd, és ehhez persze a megtérülés nélkül nem vár, számíthatunk magánbefektetőkre. Köszönjük, Hökmárk úr! Mange tak for det. Jeg tror, jeg vil gøre det på mit... Uh... Øh, Råda kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd beszéljek anyanyelvemen, hogy mindent a legjobban tudjak elmondani. Meg kell, hogy mondjam, hogy először is köszönetet mondok a beszámolóért, és nagyon jónak tartom, hogy ambiciózus célokat tűztek ki. Mégis kétségeim vannak a tekintetben, hogy ezek az eszközök hozzák-e mindazt, amit remélünk. Két fontos területet emelnék ki. Reméljük, hogy eh, az 5G néhány évben belül elérhető. Ha tényleg ezt akadjuk, akkor ahhoz sokkal ambiciózusabb tervre van viszont szükség, hogyha meg is akarjuk valósítani. Csak így tudjuk Európa szerte harmonizálni a rendszereket. Ahogy a kollega is említette, a, a 700 MHz-es uplink downlink az csak ilyen formában valósítható meg. Döntő, hogy az 5G az így valósuljon meg. Ha lépést akarunk tartani a digitális világ élvonalával, akkor Európában ezt meg kell valósítanunk. Nagyon fontos, hogy ne hiányozzon a pénz az infrastruktúrához. Legyünk tisztában azzal, hogy jelentős beruházásokra van szükség. Megmondom őszintén, a, F, a Szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy az önkormányzatoknak egyedül kell a wifi lefedettséget megvalósítani. Igazából szerintem ez a megoldás, amit most látunk, az ablakon kidobott pénz. Én szerintem sokkal inkább arra kellene figyelni, hogy a pénzt egy tisztességes infrastruktúrára hozzuk össze. A strukturális alapokat ezért át kellene irányítani. 450 milliárd euróra, van szükség egy föderális infrastruktúra kialakítására energia, vasút és digitális világ tartozna ebbe, és hogyha ezt valósítanánk meg, akkor valóban munkahelyeket teremtenénk, és akkor valóban többletértéket tudnánk a társadalom számára felmutatni. És ezzel Európa számára sokkal ambiciózusabb internet kapcsolatot tudunk majd kialakítani annál, amiről most vitatkozunk. Ez viszont döntő hogyha Európa a növekedés motorja akar lenni, ha az, ha az Európai Unió az állampolgárok számára növekedést akar biztosítani, munkahelyeket a jövőben is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a szarvánál kell megragadni az ökröt, és így tudjuk a reményeinket valóra váltani, így tudjuk ezeket a célkitűzéseket végrehajtani. Az európai digitális piacon is. Grazie collega Rode, la parola ora Christophe. Köszönöm szépen, Rode kollega, Christopher kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is hadd kezdjem azzal, köszönetet mondok a, a DG Connect főigazgató helyettesének. Kiváló volt a prezentációja, de főleg azt köszönöm, hogy ez most egyik azon alkalmak egyike, kevés alkalmak egyike, amikor a bizottság brilliáns jövőképet terem, terveket, arról be is számol. De hát persze ezt át kell ültetni a valóságba. Sokszor elmondtuk, hogy az internet hozzáférés az alapvető emberi jog, senkit nem szabad ettől megfosztani. Úgy gondolom, hogy igen nagy a hiátus a szigetek, a vidéki területek és a, a főbb területek között. A fiataloknak nagyon sokra nincsen internet kapcsolatuk, azért, mert nincs pénzük, vagy azért, mert egyszerűen nincsen ott, ahol élnek kapcsolat. Az EU több milliárdot költ néha a világ más területeinek a fejlesztés támogatása miatt, de, a, de elfogadhatatlan, hogy ugyanez az EU megfossza az Európai Uniós alap, polgárokat alapvető joguktól, a wifi hozzáféréstől. Szerintem a wifi az EU-nak e EU projektet támogatni kell. Több milliárdot költünk olyan projektekre, amiknek nem sok értelme van. Én szerintem a 120 milliárd euró, amiről, vagy millió euró, amit három év elosztásában említ, az egyszerűen kevés. Jó, az egy első lépésnek jó, de fel kell pumpálni a költségvetés, mert ez az a terület, ahol az EU e, kiugorhat. Mindenki gyakran kritizálja, de a digitális gazdaságot valóban ösztönözni tudja. És hogyha megvalósítjuk a wifi-t az EU-nak, akkor az egészen más e, helyzet. Vegyük Zuckerberget, aki a Facebookot e, hozta létre. Azt mondta, hogy olyan területeken tud wifi-t biztosítani, ahol eh, még nincs. Ő ezt kijelenti, az EU meg nem teszi meg, pedig meg kellene. Európa jövője a digitális gazdaságon múlik és úgy gondolom, hogy ennek az előnyeit le is tudjuk majd aratni. Az a javaslatom, hogy az Európai Parlament ugye az Európai Bizottsággal együtt megszavazta a fiatalok eh, interrail eh, jegyét azért, hogy felfedezhessék az EU-t és utazhassanak. Szerintem nagyon jó ötlet lenne a fiatalok számára az ingyenes wifi kártya is, hogy ugyanígy érjék el az EU-t, hiszen sokkal egyszerűbb azt látni, hogy mit tesz az EU, hogyha ezt az interneten keresztül nézik. Sokkal könnyebb ez, mint felszállni a vonatra és utazni. Szerintem ez nagyon jó ötlet lenne, segítene a fiatalokon. Támogatjuk az elejétől a végéig, nem akarom a részleteket most elmondani, de teljes mértékben támogatjuk, amit a bizottság most bemutatott, támogatjuk önöket, de a 120, 120 millió az az bagó, és nagyon jó lenne ezt felemelni. Mint a projektekben például távoli térségek ingyenes wifi ellátása, vagy ingyenes wifi fiataloknak. Ez megvalósítható, és hogyha az európai Uniót, az Európai Bizottságot támogatja a parlament, akkor minden lehetséges, és akkor az Európai Unió betöltheti azt a szerepet, amiről álmodunk. Köszönöm szépen, Werner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném ezt a csomagot az európai um, internet társadalmat két részre osztani. Egyrészt a versenyképesség 5G, a kollégák erről már nagyon sokat beszéltek. Szerintem erősíteni kell, gyorsabban kell előrébb jutni, és erre, kell, erre a projektre kell összpontosítani. Ugyanúgy, mint a gyors internet kérdése mindenütt, azokban a régiókban és a vidéki régiókban, ahol most még nincs. Erre nagyon kell figyelni. A másik kérdés, ahogy az előttem szóló is felvetette, az állampolgárokat érinti. Elsőként úgy tudom, ha jól emlékszem, a társadalmi-gazdasági szempontokat említette. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy mit ért ezen. Szerintem a, um, úgy tudjuk lelkesíteni az, az embereket eh, Európáért, ahogy az inter, Interrét is eh, említették. 1,5 milliárd euró lenne évente, a 120 millió ezzel szemben a három évre, hát ahogy elhangzott Bagó, semmi, sokkal nagyobb egyensúlyra lenne szükség. Különösen, hogyha három pontot állítunk fel, ahogy ön tette, és hogyha megnézzük, hogy ez tulajdonképpen abszolút kiegyensúlyozatlan. Igazságból ez csak egy olyan kis mm, odaadták neki. De úgy tudnánk az európai polgárokat lelkesíteni, vagy Európáért, Európához közelebb hozni, hogyha ezt kiegyensúlyozottabban valósítanánk meg, és a prioritások az 5G-re irányulnának. Persze fontos az ipar számára a, a független vezetés, stb. stb. Ez mind olyan terület, amit szintén sokkal gyorsabban kell megoldani. Köszönjük Werner kollégának, Kelly kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A megjegyzések eh, valóban egyhangú támogatást kaptak, ez rendben is van, az Európai Parlamentben nem gyakori, de nagyon fontos most, mert amit ön javasol, az szükséges, különösen akkor, hogyha a célokat el akarjuk érni, azaz a legversenyképesebb térség akarunk lenni a világban. És hogyha újra akarjuk indítani élettel megtölteni a vidéki területeket. Ezt meg kell tenni. A magas sebességű wifi az Európai Unió egészében fontos lenne, ezt meg is kell valóban tenni. Egy dolgot azonban szerintem meg kellene próbálni egy reális tervet kidolgozni, és minden régiónak azt mondani, a szöveget ugye olvastam, hogy 2018-2020 eh, és azután, vagy tudom, ez a régió már teljes kapcsolattal rendelkezik minden modern, szükséges eszközzel, amivel a modern világhoz kapcsolódhatnak. Ezután a tagállamokhoz fordulhatnánk, különösen a következő több éves pénzügyi keretben. Egy költségvetési kötelezettségvállalással ezt meg lehetne erősíteni. Most, hogy Cameron kiment, ugye ő volt a felelőse főleg az ez irányú költségek csökkentésének, akkor most talán egy új viszonyt lehetne kialakítani arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban, gazdaságosabban elérni Európában azt, hogy minden Európai Uniós polgár ezekkel a jogokkal rendelkezzen. Ez a második javaslatom. Például mit lehetne elérni? Egy Kork egy kisvárosában, Skiberinben, ami a választókörzetem egy része, a közelmúltban mert nagysebességű hotdesket, stb. stb. hoztak létre, ami ehhez tart, és az egész város megváltoztatta. Ezt nyilvánvalóan másot is meg lehetne valósítani. Különösen a vidéki területeket töltené meg élettel. Tehát úgy gondolom, hogy azok a az 5G-vel kapcsolatban a kollégák elmondtak, azok nagyon jól ülnek. És ön is említette e, egy ilyen gyorsindításra van szükség, egy lökést adni, hogy elinduljunk. Hogyha elindul, akkor valóban megragadhatjuk a pillanatot, és nincsen másra szükség, mint ehhez a költségvetést is hozzárendelni, hogy valóban meg is tudjuk csinálni. Köszönöm szépen. Nagyon fontos lenne. Köszönöm Kelly kollégának. Yes, thank you, Madam Chairman. Uh, thank you for Commission for this proposal. I think it's very important that we are paying attention for that. How we can... Avekone kollega, köszönöm szépen elnök asszony. Nagyon fontos, hogy az infrastruktúra beruházásokat uh, felpörgessük a mobil adatszolgálat 60-100%-kal eh, növekszik évente. Biztos, hogy eh, a jelenlegi kapacitás nem lesz elegendő a jövőbeni szolgáltatásokhoz. De mégsem gondolom azt, hogy eh, egy megoldás létezhet. A különböző eszközök különböző eszközöket igényelnek, különösen a beruházások ösztönzésével kapcsolatban. Most az infrastruktúrára figyelünk, mert valóban magas sebességű kapcsolatra van szükség minden területen Európában. De akkor, amikor biztonságról is beszélünk, akkor biztos, hogy a fogyasztóknak biztonságos környezetre van szüksége a digitális világban is, de azért legyünk óvatosak, nehogy túlszabályozzuk az IKT-t mert meg kell találni aki egy, az egyensúlyt a biztonság és a nyitottság között, a szabályozás és a rugalmasság között. Mert a szabadság és a biztonság nem mond ellent egymásnak, sőt, ugyanazt a, a célt tudják erősíteni, a szolgáltatások, az ágazatok fejlődését. Ha növekedést, munkahelyeket akarunk Európában, a digitális világot mindenki számára nyitottá elérhetővé tenni, akkor Európának az új üzleti modellekre nyitnia kell, amiket a digitalizációhoz, a versenyképességgel együtt, és fenn kell tartani a fejlődés sebességét. A nyílt, nyitott adatok nagyon sok új innovációt indítottak el, üzleti modelleket, és úgy gondolom, hogy éppen ezért sokkal több lehetőséget kell ezzel kiaknázni, új ötleteket megvalósítani. Én azt mondom, hogy a beruházásokat kell ösztönözni a nagysebességű eh, internetkapcsolatok kialakítása érdekében, és biztonságos környezetet mindenki számára. De vigyázzunk, hogy ne, szab- ne legyen túlszabályozás az IKT területen. Köszönöm. Köszönöm, akkor ezzel a kérdéseket befejeztük. Mindenki nagyon rövid volt úgyhogy akár 5-6 percünk is van, hogyha szükséges. Az első körben talán egy kicsit rövidebben fogalmazott, úgyhogy most nem akarom megakadályozni abban, hogy részletesen kifejthesse a gondolatait. Köszönöm szépen, elnök asszony, hát azért értem, hogy rövid az idő, úgyhogy a főbb pontokra fogok összpontosítani, talán négy legfontosabb felvetés volt. Mindenkinek megköszönöm a megjegyzéseket, és köszönöm önnek is, asszonyom, a támogatást mondja, hogy felvetett egy olyan témát, ami ennek a szakbizottságnak is nagyon fontos, a, mindennek a költsége. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy amikor az alelnök itt járt legutóbb, akkor elmondta, hogy az Európai Bizottság elismeri, hogy nyilván egy telefonhívásnak a költsége nem függhet attól, hogy mi az országkód, és talán egy picit koherensebb most már a, az információ az árakkal kapcsolatban a nyomásgyakorlás lehet, hogy megtakarítja nekünk azt, hogy külön kellene, külön kelljen jogszabályokat alkotni. A hívás végződése, kapcsolatos költségekre felhívnám a figyelmüket az ezzel kapcsolatos szövegrészletre, de azért nem becsüljük alá a parlament szerepét, ennek a kérdésnek két aspektusa van. Az első az az, hogy ugye milyen prioritások vannak, tehát sokan azt mondják, hogy nem ambiciózus, elég a bizottság. már meg azt mondta, hogy mégis akkor mik a prioritások, de ő talán már mondott is példákat, amelyek máshonnan is kiderültek, tehát ugye a spektrum, a befektetés, ez a két szempont, ami elengedhetetlen, és jogalkotói prioritás kell, hogy legyen. De ha az egész csomagot nézzük, akkor nyilván nem csak az 5 ről van szó, hanem arról, hogy legyen egy cselekvési terv, amely összegyűjti mindazon lépéseket, amelyeket meg lehet tenni. Ha megfelelő időben a megfelelő nyomást gyakoroljuk, akkor uh, jól előre lehet haladni, van vannak olyan lépések, amelyekhez nem is kell jogszabály, és talán sikerül is ezt elérni, hogy azok a dolgok megtörténjenek. Akkor rákérdeztek arra, hogy hol van a magán és hol van az állami befektetők szerepe. Nagy mértékben számítunk a magánszférára, és remélhetőleg a közpénzek, ugye Kelly úr említette, hogy erre is szükség van, és nyomást kell gyakorolni arra, hogy a digitális világba is fektessenek be. Az az én főigazgatóságom területe is egyébként, de hát a kettőnek a keverékére van szükség, és legyünk reálisak azért a tekintetben, hogy mennyiből jön ez majd az állami pénzekből, és mekkora lesz a magánbefektetők szerepe. A fontos az, hogy meglegyenek ezek, elérhetőek legyenek. A Wi-Fi for You kezdeményezés az nagyon nagy érdeklődést kelt fel, tehát jó irányba megyünk, és sokan akár ambiciózusabbak is lennének, de ahogy említettem, ez egy első lendület, egy első lökés, amiből remélhetőleg aztán majd oda jutunk, hogy később még nagyobb lesz a kereslet, és még több lesz a rendelkezésre álló forrás. De figyeljünk arra is, hogy a tagállamok mit tesznek, illetve hogy a régiók cselekedjenek és működjenek egymással együtt. Hát azt hiszem, hogy ez így elég is válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen! Réca. Nagyra becsüljük, hogy ennyire pontosan és világosan fogalmazott. Nagy örömmel találkoztunk önnel, és reméljük, hogy legközelebb is fogjuk majd látni, illetve gyakran fogjuk látni. Ezek a témák nagyon közel állnak a szívünkhöz ugyanis. Itt vannak az előadóink, egy két perces technikai szünetet tartunk, amíg ők is felfáradnak a pulpitusra. Szépen. Szépen. No, no, io no, è la mia, il mio primo periodo, Vogliamo proseguire i nostri lavori. Kérem, hogy folytassuk a szakbizottság munkáját. Mindenkinek a figyelmét kérem. És a napi rendünk következő pontja ugyanolyan fontos, mint az előző, tulajdonképpen mi kapcsolódik is hozzá. Egy jelentésről van szó az európai ipar digitalizálásának témájában. A bizottság közleményét, hogyha követték, hogy az egész csomag összefügg, tehát itt a digitális csomagról van szó. Nem is vesztegettem az időt, rögtön átadom a szót Bütikofer úrnak, aki az előadó, és aztán utána következhet a részletes eszme- eszmecsere parancsoljon Reinhardt. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! Úgy érzem, hogy nagyon fontos mindig arról beszélni, hogy mennyire releváns téma az európai ipar jövője forog itt kockán, de mielőtt tartalmi megjegyzéseket tennék rögtön, egy-két eljárási megjegyzéssel kezdeném. A tervek szerint a jelentés tervezet december elején kerül a fordítókhoz, és elősz az első vitájá január elejére kerül napirendre. Ebben a szakbizottságban márciusban szavazunk, a plenárison pedig valószínűleg áprilisban. Tőle tekintve Érdemes talán azt még elmondanom rögtön az elején, hogy az IMCO és a KULT szakbizottságok is az 53-as plusz házszabály értelmében részt vehetnek a munkánkban e jelentés témájában. Ahogy azt említettem a megnyitó szavaimban, A gyártás következő stádiuma teljesen nyitott, bárki részt ebben, minden attól függ, hogy hogyan sikerül lefolytatnunk a digitális vagy digitalizált iparra való átállást. Meggyőződésem, hogy Európa megfelelő helyzetben van, de csak akkor leszünk sikeresek, ebben a versenyben, hisz hát egy mindenki a vezető szerepet szeretné magához ragadni e tekintetben a világban, hogyha európai játékot játszunk. Öttinger biztos urat mindannyian hallották, amikor elmondta e, ad újra és újra és újra hogyha nem tudunk egy koordinált európai stratégiát találni, akkor nem járhatunk sikerrel. Azt is elmondanám, hogy meggyőződésem, hogy egy olyan transzverzális vita ez, amely alapvetően több területet is, a szakpolitika formás több területét is felöleli. Például az a kérdés, hogy a külföldi működő tőkével a digitalizálás keretében mit kezdünk. Ahogy ezt a német közvita is mutatta, amely övezte az egyik a Kuka nevű robotikai céget Mida átvette az irányítását. és az ilyen nagy vitát váltott ki. Azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kell venni. Mit értünk digitalizálással? Itt technológiáról van szó, de erről többről igazából. De itt vannak meg a tendenciák, urbanizáció, globalizáció, hogy csak egy párat említsek, Azt hiszem, jó ötlet lenne a digitalizálás vagy digitalizálódás elemét az innovációs stratégiának a fenntarthatósággal. Tehát a kettőt valahogy érdemes lenne ötvözni. Néhány konkrét a megjegyzés, ne aggódjanak, nem fogok sokáig beszélni. A finanszírozás kérdését alaposan körbe kell járnunk, ez világos. Konkrétabban azt is meg kell vizsgálni, hogy a KKV-k e tekintetben milyen szerephez juthatnak. Gondolom a legtöbben egyetértenek azzal minden probléma nélkül, hogy a KKV-k bevonása nélkül Anélkül, hogy őket hatékonyan bevonnánk a digitalizálás stratégiájába, nem érhetjük el a céljainkat. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy versenytársaink mit tesznek ez ügyben, talán van tőlük mit tanulnunk. Nyilván az infrastruktúra kérdéseit is alaposan meg kell vizsgálnunk, a szabványosítás kérdése e, igazi harc mezővé alakul át. Oktatás, az emberi tőke, humántőke, a készségek kérdése mind-mind felmerül. És ne felejtsük el azt sem, hogy a munkavállalókat hogyan tudjuk ebben a folyamatosan fejlődő digitális világban. Az előadókkal már felvettem a kapcsolatot, remélem, hogy eh, a legtöbb dologban egyet tudunk majd érteni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon értékes, gyümölcsöző folyamat lesz, amelynek végén elfogadjuk ezt a jelentést. Köszönjük Bötikó úrnak nyilván kiváló munkát fog, az, fog végezni. Kettőt szeretnék, két dolgot szeretnék mondani a szocialista frakció árnyék előadójaként. Itt most rendkívüli lehetőségről van szó, nem csak lehetőség egyébként, hanem feladat is a mi részünkről, a kontinensünkön, a, a most arról van szó, hogy a, a fenntartható fejlődéshez hozzá tudunk-e járulni a világon, azt gondolom, hogy azért nehézségekkel nézünk szembe, ezeket Bütikofer úr már egy kicsit körvonalazta is, a kutatás felmérés, kutatásfejlesztés, az innováció, a technológiai fejlődés Európában, az olyan helyzetben van, hogy vannak bizonyos évkövek úgymond ebben a diadémban, de a valóság az más, nagyon sok kicsi kis- és középvállalkozás létezik, amelyeknek a digitalizációja rendkívül alacsony fokú. Egészen döbbenetes, hogyha valaki ezt megnézi. Mondjuk például, ha megvizsgáljuk, hogy hány KKV használja az internetet a kereskedelmi tevékenységéhez, vagy egyéb üzleti tevékenységéhez, akkor azért megdöbbenünk. A másik pedig, hogy mindenek az elterjedése is elég vegyes képet mutat, ezt is elmondta um, Bütikófer úr az európai csapatot úgy kell megalkodni, hogy megalkotni, hogy ebbe a KKV-k is részt vegyenek, hiszen egész, az egész kontinest vinni kell előre, a növekedést mindenütt meg kell valósítani. Egy-két ilyen kiváló bajnokkal, amely az élen jár, nem fogjuk tudni megoldani azt, hogy a versenyképességünket megőrizzük a, a digitális világban, a az összes technológia területén, teljesen mindegy, hogy a termékekre gondolok, vagy magukra a gyártási folyamatokra. Tehát a lényeg az, hogy a lefedettséget, az elterjesztést meg kell valósítani mindenütt. Mit jelent ez? Infrastruktúra, hogy ezt már mondta is az előadó, a másik pedig az, hogy a szükséges szaktudásnak és kompetenciáknak meg kell lenniük meg kell, hogy legyen ezeknek a vállalkozásnak a hálózata, ezek a klaszterek meg kell, hogy legyenek, meg legyen ez az értéklánc, a digitális komponens is meg legyen. Én azt mondom, hogy szerintem a legnagyobb nehézség az valahol itt van, legalábbis az eddigi elemzések alapján. Tudjuk, hogy van egy-két tagállam, amely már fejest ugrott ebbe, és megvannak a cselekvési terveik, és így tovább, de azt is tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek még nem dolgoztak ki egyáltalán stratégiát erre vonatkozóan. Tehát eh, az európai szintű fellépés vagy beavatkozás, a digitális agenda eh, nagyon fontos eh, pillér ahhoz, hogy ezt az előrelépést mindenütt meg tudjuk valósítani az összes tagállamban, és ugye az összes valóságban, tehát sok különböző valóság van, amelyet említettem. Vannak itt egyenlőtlenségek, amelyeket le kell küzdeni, mert egyébként a teljes EU-nak a termelékenységét fogja ezt gyengíteni. Ahogy Butikofer úr is mondta, a mi szakbizottságunk tulajdonképpen ebből indul ki, nem lehet ezt elválasztani a munka problémájától, vagy problémakörétől, az internet, illetve a digitalizáció mindent megváltoztat, tehát nem csak azt, hogy milyen fajta készségekre van szükség a munkavállaláshoz, hanem gyakorlatilag mindent átalakít, magának a munkának a fogalmát, az egész munkaerőpiacot tetőtől talpig átalakítja. Én láttam például a saját hazámban is ezt, a szakszervezetek most kezdik felfogni, hogy mi történik, és hogy ezen az úton el kell indulni, tanulni, és azt hiszem, hogy nekünk is rá kell jönni, hogy megváltozik a valóság a, ebben a szektorban, és megváltozik a humán komponens, komponens szerepe is, a humán elem szerepe is, tehát ez, ezt a változást meg kell érteni és reagálni kell, követni kell. Ez egy első lépés, amelyet a jó irányba teszünk, és valóban alapvető jelentőségű hát árnyék előadóként majd én is természetesen nagy érdeklődéssel fogom követni a közös munkát, és szólni is fogok. A frakción nagyon érdeklődik a téma iránt, és teljes mértékben támogatja ezt. Szeretnénk előre vinni a dossziót szeretném Szenoszki kollégának megadni a szót az ECR-től. Bocsánat, bocsánat, elnézést kérek, mert átugrottam egy kollégát, de bocsánatot kérek, Castillo kollégát átugrottam. Nem tudom, miért a második nevet olvastam föl, tehát először önné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szalini kollégát képviselem, mert ő a néppárt előadója, és a következő gondolatokat akarta megosztani önökkel. A gyártócégek azok csak akkor tudnak megmaradni, tehát a gyáripar csak akkor tud megmaradni, hogyha lépést tart a digitalizálódással, tehát a digitális forradalommal, a fogyasztók pedig élvezzék ennek lehetőségeit, ennek előnyeit, és minden vállalkozás számára legyen elérhető ez, teljesen mindegy, hogy milyen ágazatban, milyen szektorban tevékenykedik, és hogy mekkora méretű szükség van arra, de ne legyen túlzó a szabályozó keret, de szükség van frissített szabályozói keretekre, olyanokra, amelyek nem akadályozzák az innovációt sem, pedig a befektetéseket, és nemzeti kezdeményezésekre is szükség van, amelyeket egy európai irányító keret fog össze. A, ha megvan a kritikus tömeg, akkor olcsóbban lehet a befektetőket vonzani, és létrejöhetnek az elengedhetetlenül fontos innovációs klaszterek. Koffer kolléga azt is említette, hogy meglegyen az interoperabilitás a különböző rendszerek között. A bizalom és a biztonság szintén nagyon fontos elem, mert ezek nélkül nem lehet ösztönözni a vállalkozásokat az innovációra. Ugyanakkor a közférának is hasznos mindez, hiszen az innováció előnyeit élvezi. Lehetővé kell tenni a digitális átalakulást, nem szabad ezt megakadályozni. A megfelelő egyensúlyt kell megteremteni az adatok védelme, illetve a magánélet védelme, valamint a között, hogy az adatok szabad áramlását is lehetővé tesszük az egységes digitális piacon. A tisztességes verseny és az egységes szabályok, amelyek mindenkire vonatkoznak, kell, hogy érvénybe lépjenek, hogy a versenyt ne akadályozza semmi. A felügyeleti aszimetriákat is orvosolni kell, hogy a verseny valóban fair legyen, és az innováció megvalósulhasson. Érdemes lenne megfontolni azt is, hogy a megfelelő infrastruktúra létrejöttét támogassuk, ösztönöz, ösztönözzük. Ugye már lefolytattuk a másik napi rendi ponttal kapcsolatban ezt a vitát egy picit. Azt is érdemes megfontolni, hogy milyen fajta új munkalehetőségek jelennek meg, és milyen fajta készségekre van, képességekre van ezeknek a betöltéséhez szükség. Megköszönöm tehát, is ennyi a Szalini, ennyi Szalini kollégám mondani valója. Köszönöm, Pillár! hogy helyettesítetted a kollégádat. Egy picit összezavarodtam, mert én őt kerestem eredetileg, és nem vettem észre, hogy te vagy. Tehát akkor most adom meg a szót az ECR képviseletében Toszenovszki úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönöm az előadónak a munkát, és az igaz, hogy már egyszer összeültünk, találkoztunk, és nagyra becsülöm az ő megközelítését. A digitalizáció eléggé átfogó nagy lélegzetvételű téma. Rengeteg más aspektust is érint, magában foglal. Nem csak az ipart, hanem, és a, hanem a vállalkozásokat, és nem csak Európában vannak jelen ezek a komoly kihívások, hanem az egész világon hatalmas átalakulások mennek végbe. És megfelelő módon kell ezekre reagálni, alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Ha Európa versenyképességéről beszélünk, akkor ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe. A digitalizáció fogja meghatározni nagyon sok vállalkozás gazdasági stabilitását. Gyakorlatilag ez az egész világon így van. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy a vállalkozások meg kell, hogy ragadják ezt a lehetőséget, használják ki a digitalizáció előnyeit. És ez azt jelenti, hogy nekünk is támogatnunk és ösztönöznünk kell őket ebben. A dolgok internete, a tárgyak internete, az óriási adathalmazók, a 3D nyomtatás, a robotika, és még folytathatnám a listát, mind kihasználandó, megragadandó lehetőség. De figyeljünk arra is, kövessük a STOA üléseit az Európai Parlamentben, ott is zajlott már eszmecsere a digitalizációról a, és ennek a munkaerőpiaci hatásairól. Vannak ugyanis számadatok. Ha ezeket megvizsgáljuk, akkor eléggé ijesztő képet festhetünk, hiszen hatalmas változások mennek itt végbe, és egyetértek az előadóval, hogy mindenképpen garantálnunk kell azt, hogy meglegyen a megfelelő oktatás, tájékoztatás, mert egyébként nem lehet szembenézni ezekkel a kihívásokkal, hogyha az ilyen alapvető változásokra nem készülnek fel a munkavállalók. Az új generációnak teljesen új készségekre lesz szüksége, vagy van szüksége. Az, az életmód változik meg teljesen és emiatt be kell fektetni a digitális innovációba. Fontos azt is figyelembe venni, hogy ezek a befektetések hogy jelennek meg, a Horizont 2020-at és más projekteket is tudunk befolyásolni, könnyíthetik ezek az alkalmazkodást. Tehát zárásként azt mondanám, hogy megköszönöm még egyszer az előadónak a munkát, és nagyon nagy örömmel és kíváncsisággal várom az együtt végzett munkát, mert meggyőződésem, hogy ezzel a dokumentummal már fontos jelzést küldünk, és ez nagy hatással lesz több szektorra is, tehát tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet. Remélem, hogy együtt mielőbb sikerre tudjuk majd vinni ezt a dossziét. Köszönöm szépen, megköszönöm a hozzászólást, és Nője Noizen Nolan Oizen kolléga következik. Remélem nem ejtettem ki túl rosszul a nevét. Um, Köszönöm szépen. Elnök asszonya tulajdonképpen a legtöbb kollégával egyetértek, különösen Bütikhofer úrral. Nem szabad alulbecsülni mindazt, ami már zajlik a digitalizáció terén a gazdaság egészében, nem csak az iparban, hiszen nem, nem a változás korában élünk, hanem a kor változásában, amikor a digitalizálásról beszélünk. Mikor volt, hogy utoljára telefonkönyvet nyitottunk itt? Tegnap, amikor szállodát foglaltam a booking.com-on, és végig gondoltam ezt a mai vitát, nem olyan régen el se képzeljük, hogy milyen volt, amikor eh, a különböző szállodákba telefonáltunk, hogy eh, egy szobát találjunk. Annyi minden változott. Az utcán az ember, hogyha meg akarja találni a, a szállodát, akkor taxit hív az Uberen keresztül, nem kell sorba állni, vagy figyelni, hogy mikor jön egy autó. Ez az, az eh, rengeteg példa van arra, ahol teljes mértékben megváltozott a kép, ez a fajta rombolás, vagy változás már magában az ágazatokban, a vállalatoknál is látható, hiszen nagyon sok előnye is van a, a dolgok internetje, a 3G, a nagy adat, az 5G, a, a mesterséges intelligencia, a robotika, egyszerre zajlik mindez. Legyünk optimisták, hiszen a munkavállalók számára biztonságosabbá teszi az életet, a veszélyes vagy piszkos munkát el kerül, lehet, eh, kiválthatja. Lehet tűzoltásnak hívni, vagy legjobb megoldásnak, akármilyen nevet adunk neki, eh, de jó. Egyetértek azzal is, hogy lesznek azonban olyan új munkahelyek, amelyekhez új képzésre, új készségekre lesz szükség. Ezért a a munkavállalókat erre nyitottra érzékenyé kell tenni. Azt kell biztosítani, hogy mindenki részt tudjon venni az új gazdaságban, az új készségekkel. Az új készség program tehát ennek része kell, hogy legyen. Az állami szektor nem csak az oktatásra kell azonban, hogy figyeljen, hanem más előfeltételekre is, ami szükséges a vállalatok számára, ahogy a kollégák mondták, hogy versenyképesek maradjanak globális léptékben is. Ehhez az internet kapcsolatra szükség van, ez már akkor az előző vitából is eh, egyértelmű, úgyhogy ezt átugrom. Egy dolog, dolog még nem hangzott el, ez a kvantum számítás. Ugye hét és fél milliárdan vannak egyással összekötve, de 22 milliárd eszköz van összekötve a dolgok internetjében. E, szóval ez e, azt is jelenti, hogy ki kell tudnunk használni a teljes le, az összes lehetőséget, amihez e, nagy kapacitású feldolgozás kell. A kvantum számítás tehát mindenképpen szükség lesz, mivel villog a lámpa, abba hagyom, majd folytatom a köze, következő hozzászólásnál. Köszönjük ezeket a megjegyzéseket. Kolicsek alelnök asszonynak, alelnök adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tapasztalatból is mondhatom, hogy az automatizáláshoz, szabályozáshoz értek egy picit. Ezek alapján úgy látom, hogy a hagyományos vállalatok számára a legnagyobb kihívás pontosan az, analóg, az analógról a digitálisra való átállás. Az összes jel digitalizálása nagyon fontos, ez nagyon fontos a vállalatok számára, hogy az előadó is ezt jelezte, hogyha azon gondolkozunk, hogy az analóg berendezésekre képezzük az embereket, akkor azt be kell látni, hogy az egy teljesen más korszak volt, mint a digitális korszak. Nem beszéltünk azonban még arról a kapcsolatról, ami ami az állami és a, a magán ö, területek között van, hiszen a két tér kapcsolata igen elősen befolyásol. A közlekedési hálózat, közúti hálózat, ezek szűrűsége, és az állami és a, a helyi önkormányzatok számára, az állami kormányzatok számára közös normák, közös elvek mentén kell tudni az adatokat gyűjteni. Ezt az Európai Unió szintjén kell megállapítani. Ez nem csak az ágazatok, vállalatok számára fontos, hanem az ágazatokra és az ágazatok fölötti szintre, a helyi, az önkormányzati, a regionális és az állami szintekre. A, az közös normák nélkül nem fogjuk tudni az adatátvitelt működőképesen biztosítani. Ne, felelke, ne feledkezzünk el arról, hogy nem csak arról van szó, hogy hogyan oktatjuk a jövő generációját, hanem a jelenlegi munkavállalakról sem feledkezzünk meg. Az elmúlt 40 évben öm, többször dolgoztam gyárban, és ha most vissza akarnék menni egy új üveggyár, újra egy üveggyárba, akkor egészen más készségekre lenne, lenne szükségem. Nyilván a háttér és a képzettség az segít, hozzásegít az új megtanulásához, de nem tudom, hogy melyik az, az, az a korcsoport, ahol azt lehetne mondani, hogy már nehezebb a, az átállást. Ne feledkezzünk el az 50 plusz az 50 plusz generációról, aki a jelenlegi munkaerő jelentős részét adja. Az ő átképzésük, ha nem valósul meg, akkor a vállalatokat is akadályozok, ne is, nem, különösen a KKV-kat. A digitalizálás tehát megfelelő mélynek kell lennie, és az egész folyamatot kell látni. Ami azonban a digitalizációs folyamat egészéből előnyként származik, nem biztos, hogy mindenki látja, érti majd. Nem szabad elfeledkezünk tehát a szociális szempontokról. La parola ora al collega Tamburano, prego. Tamburano collega, a következő, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy a digitalizáció, a dolgok internete, a 4.0 teljesen új technológiák, új helyzetet teremtenek, amelyek előfeltétel, amelyek tulajdonképpen a harmadik ipari forradalmat jelenthetik, ezt valaki mondta. Olaszországban is, de Európában is érződik az, hogy ez lesz a jövő, ez lesz a jövő, és tudjuk, hogy a világ minden részét érinti, nagyon sok helyen ez már jelen van, vannak olyan területek, amelyek megszervezik magukat, nagy lépésekkel reagálnak és alkalmazkodnak a változásokhoz, tehát szükséges az, hogy a megfelelő képzést biztosítsuk az új generáció számára, mert sokan vannak már olyanok, ahol például online eszközökkel, a CAD szoftverek segítségével tanulják a geometriát, mm, és nem engedhetjük meg, hogy az új generációban egyfajta gettósodás menjen végbe, vagy legyenek, akik annyira lemaradnak, hogy nem férnek hozzá ezekhez a technológiákhoz. A robotikát illetően itt nagyon is oda kell figyelni arra, hogy a technológiai okokból bekövetkező munkanélküliséget elkerüljük és hogy a dolgozóknak meglegyenek a technológiai képességei. Mert a digitalizáció, az új technológiák, a robotika hajnala új munkahelyeket is teremthet, de nehéz lesz azért kompenzálni azokat a munkahelyeket, amelyek elvesznek. Tehát oda kell figyelni, hogy ezek a dolgozók, akik elvesztik esetleg a munkahelyüket a robotika fejlődése miatt, más szektorokban, más szektorokban átirányíthatóak legyenek, és ott munkahelyet találjanak. A képzés mellett felmerül a delokalizáció és a relokalizáció is, a dolgok internete, és egyéb technológiai innovációk hatalmas lehetőséget jelentenek az európai gyártás számára, de azért az éremnek két oldala van, hogyha nem tartunk lépést az idővel, tehát nem nyújtunk megfelelő képzést, akkor azt fogjuk kockáztatni, hogy inkább a delokalizáció fog megvalósulni, tehát az agyelszívás Európából. Olasz példát mondok, a nemzetünkre igencsak jellemző, hogy a kutatók elmenekülnek Olaszországból, igen nagy százalékban vannak jelen külföldön. Tehát ezt Európában meg kellene akadályozni. A robotika, a dolgok internete egy új érahajnalát jelentik, és ezzel az új ipari forradalommal a foszilis erőforrások felváltásával talán sikerül mm, a rabszolgaságból idézőjelben kiszabadítani az emberiségnek azt a részét, amelynek eddig nem sikerült kitörnie innen, és remélem, hogy olyan lehetőség is lesz, hogy kreatívabb és kellemesebb foglalatossággal töltsék majd az emberek az idő, idejüket azon munkák helyett, amelyek eddig léteztek. Az informatikai és termelési rendszerek függnek az elektronikai ágazattól, a mikrokomponensek is nyilván az Európán kívüli térségektől függnek. Erről most nem tudok sokat beszélni, de remélem, hogy lesz időnk arra is, hogy ezt megvitassuk. Köszönöm Tamburánó kollégának, és Kappel kolléga. Köszönöm szépen, szeretnék én is köszönetet mondani a frakció nevében is. Nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Az ipar, digitalizáció, a kérdés jelentősége a legutóbbi G20-as találkozón is már látszott. A G20 ülésén elhangzott, hogy a jövőben sokkal jobban kell követni a gazdaság és a vállalatok digitalizációját nemzetközi szinten is. Ez a jelentés európai szinten nagyon fontos, hogy a parlament elé kerül. Ez egy fontos lépés. A vállalatok, az ipar digitalizálása, a növekedés, a fejlődés jelentős mozgatója, nem, tudunk, nem mondhatunk le róla. A kis és közepes vállalatok digitalizációjáról azonban nem szabad megfeledkezni. Vannak tanulmányok, amelyek igazolják, hogy mind az iparban, mind a, mind a nagyvállalatoknál, mind a KKV-knál jelentős termelékenység növekedés érhető el, és így sokkal nagyobb tőke megtérülés Roland Bergernek, Roland Bergernek van egy átfogó munkája az Ipar 4.0 címen, amely különösen a nagyvállalatokat vizsgálta. 25%-os tőkenövekedés érhető el náluk, a KKV-knál még nagyobb arány. Egyszerűen azzal, hogy jobban kihasználják a berendezéseket, gépeket. A robotok Európában egyre fontosabbá válnak. A robotika kérdése is fontos, ezzel a jelentéssel kapcsolatban is. És természetesen arra is figyelni kell, ami az előbb elhangzott, az, elektronikai az elektronikus kommunikáció kódexe a konnektivitás óriási problémák adódhatnak a digitalizáció területén ugyanis, infrastruktúrális szabályozási problémát is okozhat. A bizottság ma is közölte velünk, hogy elsősorban gyors lépésekre számít, annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldja, úgyhogy új javaslatokat fog a szabályozásra vonatkozóan tenni, amelyel a teljes területet lefedő digitalizációt biztosít az infrastruktúra alapján is a vállalatok számára. Hadd emeljem mégis ki, hogy mennyire fontos, hogy az infrastruktúra kiépítés megfelelően támogassuk anyagilag. A digitális infrastruktúra nélkül a KKV-k és a vállalatok digitalizációja nem valósulhat meg. Éppen ezért nagyon fontos lesz, hogy a jelentés az infrastruktúrával, de az új munka körülményekkel is foglalkozzanak, hiszen a digitalizálás, a, a vállalatok digitalizálásával, a KKV-k digitalizálásával ez bizonyára változás kell. Új képzésre lesz szükség, a képzés sel kapcsolatban az előttem szóló is mondta már, hogy a standardizálás is fontos, a finanszírozás és a támogatások is mind a jelentés, kérdés, jelentés tárgyat kell, hogy képezzék. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló, mielőtt az Európai Bizottságnak megadnánk a szót, Weber kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig megismételjük, hogy az európai gazdaság gerincét a KKV-k adják, hol segíteni kell a mm, gazdaságban való részvételüket, hiszen a foglalkoztatottak 69%-át adják az ipar 4.0 azt jelenti, hogy a vállalatok értékteremtési lánca, tehát a nagy koncernek, a KKV-k hoz kapcsolódjanak beszállítóként is. A termelés és a, az értékesítés digitalizálása fontos cél ennek kapcsán. A, a KFV e támogatási bank vizsgálatokat indított, hogy a, a, vajon elő van-e készítve a digitalizálásra való átállás a közepes vállalatoknál? A német cégeknél biztos vagyok abban, hogy más tagállamokban élő kollégák eh, viszont rá is mennek ezekre a problémákra, tehát eh, a, fel, a vizsgálat keretében a digitális technológia alkalmazásának nehézségeit kellett, hogy eh, felsorolják a megkérdezettek, és ez tulajdonképpen egy, egyfajta feladatkatalógus hiányos információs technológiai ismeretek, hiányos alkalmazottak, bizonytalanság a digitális normákkal kapcsolatban, és finanszírozási hiányok. A vállalatok tehát egy sor, oli, sor problémával küzdködnek, ezt a politika nem biztos, hogy befolyásolhatja, de nagyon fontos, hogy mindenki megtegye azt, ami a saját dolga. Az értek teremtési lánc egészét nem tudjuk a digitalizálásra kényszeríteni, de az európai keretfeltételeket azonban meg tudjuk hozni, amivel könnyebb, illetve lehetővé válik a gazdaság számára, hogy az átalakulást elindítsa. Nagyon fontos ezért, hogy a jelentésben a parlament megvitassa, és már a vita során impulzusokat küldjön a bizottságnak, hiszen a keretfeltételeket már most fogalmazzuk. Például a telekommunikációs áttekintésben, az adatkezdeményezésben, a PPP, eh, a, a kiberbiztonság, vagy a parlament kezdeményezése a robotikától, amiről holnap fogunk ráadásul szavazni. Tehát pusztán ez a rövid felsorolás is megmutatja már, hogy az, a nagyvállalatok, az ipar digitalizálása a horizontális kérdés. Éppen ezért nagyon örülök a széles és nyitott vitának és a további együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm, Mártina. Most két hozzászólóst kapunk, vagy hozzászóló lesz a bizottság részéről. DigiConnect, Connect, úr. Prigo, lei la parola. Megadom a szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Milyen érdekes hozzászólások hangzottak el, amelyek rámutattak arra, hogy az ipar és a gazdaság, illetve a társadalom átalakulása milyen méreteket ölt a digitális, digitális életre való átállásnak köszönhetően, illetve felbillantották a hozzászólók azt is, hogy mekkora kihívásokkal kell szembenéznünk. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament felállt ezt a feladatot. Április 19-én egy digitalizálásra vonatkozó új csomagot nyújtottunk be. Teljes mértékben osztjuk az önök elemzését, hogy valóban óriási kívások egyben óriási lehetőségek rejlenek ebben a digitális gazdaságra való átállásban. A általunk benyújtott csomag öt részből áll, öt blokkból. Kezdeném az elsővel talán. A munkakörnyezet, a munkaerő alkalmazkodása, az új készségek, úgy érezzük, hogy ez roppant fontos. Az elnökasszony által említett tagállamok közötti különbségekre hez vezet ez bennünket, illetve a jól működő high-tech cégek és a kevésbé jól működő cégek között. Óriási különbségeket találunk, ugyanis a kis és középvállalkozások tekintetében, akik ez idáig még a digitális átállásra nem készültek fel. Ami a készségeket illeti, az élethosszig tartó tanulás, a digitális készségek elsajátítása tekintetében úgy érezzük, hogy az Unió egészében még bőven van mit tenni annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az új, megváltozott helyzethez, és hogy az oktatási rendszereket is átalakítsuk az a digitális korszakra való tekintettel. Éppen ezért minden szereplőt, tagállamokat, az oktatásban dolgozókat, a pedagógusokat, mind, mind arra kérjük, hogy gondoljuk újra, gondoljuk át, hogy hogyan gondoljuk, hogyan tervezzük, hogyan képzeljük el a jövő oktatását, oktatási rendszerét hiszen az nyilvánvaló, hogy a megváltozott környezethez meg kell a, a, azoknak a készségeknek is, amelyel az emberek rendelkeznek. Ez tehát az első blokk. A második a, a bizalom, illetve az a jogi környezet, amelyből a bizalom fakad. Az első ezek közül az adatok felhasználása, nak kérdése elhangzott korábban, hogy az adatáramlással kapcsolatos kommunikáció már készülőben van, az adatok felhasználása, mm, anonimizálása. A GDPR alapvetően kiterjed a személyes adatok védelmére, ez egy kicsit más szempontból járja körbe ezt a kérdést. Hol fontos még a bizalom? Nos, a felelősség kérdése, az autonómia, az automatizálás, mindenféle termékek esetében az autonóm önjáró járművek vagy robotok is mind-mind ide tartoznak, azt hiszem, hogy ez is egy alaposan meg végig gondolandó kérdés. Alapvetően e a, ez a két fő eleme a, ennek a csomagnak, amelyre egyébként önök is utaltak. Lássuk a harmadik blokkot, ami szintén roppant fontos, ez az innovációval foglalkozik, illetve azzal, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy minden ipari vagy gazdasági ágazatot és minden céget méretétől függően elérje az innováció, hiszen kis vállalkozások, közepes cégek, a nagy cégek, a nem high cégek is keblükre kell, hogy öleljék a digitális innovációt, az újítást. Képesnek kell lenniük a hatékony és erőforrás hatékonyság megvalósítására, illetve új üzleti modelleket kell elsajátítaniuk, amelyeket ez a digitális átállás szükségeltet. Ez tehát az innovációs része a csomagnak, ennek is két al fejezete van. Először is fontos, hogy a technológia mindenki számára rendelkezésre álljon, a régióknak, a tagállamoknak és ezen, ezen központok között mindenképpen megfelelő összekötetésre van szükség. Azt halljuk az ipar szereplőitől, hogy alapvetően nagyon fontos a teszt fázisa ennek az kísérletezésnek, amit a kis cégek, közepes cégek rendelkezésre bocsájtani, hogy valóban kipróbálhassák magukat a digitális innováció terén. Ez tehát a következő az első része az innovációnak, a második pedig, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy Európa magához ragadja a vezető szerepet, hogy a, az értéklánc legfontosabb elepeit megtartsuk Európában, hogy, hogy nagyobb hozzáadott értékű termékeket folyamatokat állítsunk elő a rendelkezésre álló eddigi újító megoldások alapján. Ehhez a kutatás és fejlesztés ki kell, hogy terjedjen a nagy méretekben zajló gyakorlati kísérletezés irányában majd a technológia teljes kiterjesztéséig el kell, hogy jusson ez az autonóm, önjáró, önvezető gépjárművek, hogy csak egy példát hozzak, egy klasszikus eset ennek, vagy a computing, a számítás, az technika legfrissebb módjai, formája, ehhez is megvannak egyébként a forrásaink. Tehát ezek azok a legfőbb területek, ahol úgy érezzük, hogy magunkhoz kell ragadni a vezető szerepet. Éppen ezért Európában az magán és állami szereplőkkel együtt összefogva tudjuk ezt biztosítani. A következő eh, eleme ennek a csomagnak, ezt ön is említették a digitális gazdaság kapcsán, meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy minden tagállam részt vegyen minden kezdeményezésben. Egyelőre ez még nem így van. Éppen ezért egy keretet hozunk létre, amely a koordináció platformjaként működhet. Elnök asszony, ez tehát alapvetően főbb vonalakban az a csomag, amit benyitottunk. Reméljük, hogy a parlament majd ebben a jelentésében támogatni tud bennünket. Köszönjük szépen. Csak pontosítsunk egy-két dolgot hogy az a tisztviselő, aki szólt, Kaili úr volt, megköszönöm neki, és megadom a szót, de kérem, hogy nagyon-nagyon rövidek legyenek, mert uh, most már fogy az idő, túllépjük az időnket. Ekrot Mansilla úr következik a Digi Grove-ból. Egyébként uh, kifutunk az időből, a felől, hogy még lesz rengeteg lehetősége arra, hogy ezt megvitassuk a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony! az ipar szempontjából annyit mondhatok, hogy valóban számos szolgáltatási és gyártási területen vezető szerepe van Európának, autógyártás, egészségügy, hogy csak ettőt említsek. Ugyanakkor folytatni kell a beruházást, a befektetést, a modernizációt, a kutatást, fejlesztést. Az áprilisban elfogadott és benyújtott csomag nagyon jó eszköze lehet annak, hogy valóban megvalósuljon ez a digitális átállás. A az igazi hozzáadott érték a digitális technológia és más technológiák konvergenciája, amely újító jellegű üzleti modelleket hoz létre. Ez valóban stimulálhatja a nemzetközi versenyképességünket is növelheti. A digitális átállás vagy átalakulás, vagy az említésre került, nem hagy érintetlenül egyetlen ágazatot sem. Tényleg a közlekedéstől az egészségügyig mindent felölel, ezért senki sem dughatja omokba a fejét. Ez ügyben mindenkinek fel kell készülnie. Az IKT, ICT szabályosítási ügyben annyit mondhatunk, hogy digitális technológiáktól függ minden ágazat, egyre gyorsabban változnak a dolgok, és bizony a hagyományos és a modern ágazatok közötti határ kezd elmosódni, ezért olyan fontos az számunkra, hogy tényleg gond nélküli legyen az integráció, Kettő pillére van a kommunikációnknak, az egyik az öt technológia prioritássá alakítása, amelyek szerintünk a legfontosabbak, az 5G, az Internet of Things, a felhő alapú számítás, a kiberbiztonság és az adatbiztonság. Ezek azok a területek, amelyek véleményük szerint a legsürgősebb fellépést szükségeltetnek. Ha itt valamit teszünk, akkor felgyorsulhat a digitális átállás, amely azonnal kihatással van például az ECMUK segítségügy, az intelligens közlekedési rendszerek, internetre kapcsolt és intelligens önjáró járművek, és így tovább, és így tovább. A közlemény második részében alapvetően ezen prioritásokat hogyan ültessük, a gyakorlatban ezzel foglalkozunk. Hogyan tesszük mindezt? Az európai szabványosítási rendszeren keresztül persze az érintettek bevonásával ne értsenek félre. Az Európai Parlamentet és a tanácsot folyamatosan tájékoztatjuk a dolgok haladásáról, és az európai szabványosítási, szabványosítási intézeteket is természetesen köszönjük. Röviden Bütikófer úrnak adom meg a szót, Parancsoljon. Lát, tudom, hogy sietnie kell neki is. Köszönöm szépen a elnök asszony, a kollégáknak az elmondottakat pedig biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk. Az Európai Bizottság pedig tulajdonképpen azt mondta el, amit már mi is tudtunk. Köszönöm. Grazie a tutti voi. E- Mindenkinek megköszönöm. És Bozak elnök úrnak is köszönöm, át fogom adni neki az elnökletet én pedig távozom. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt! következő napi rendi pontunkra térünk át, hölgyeim és uraim, ez az ötös napi rendi pont, az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás, példa a Horizont 2020 végrehajtására, és az IMI ügyvezető igazgatója fogja az előadást megtartani, Pierre Molien úr. Ha megengedik, akkor néhány szót szólnék az elején. Méghozzá azt említeném, hogy az Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottságnak felelős bizottságként ez a feladata, hogy az ilyen kezdeményezéseket értékelje. Olyan világban élünk, ahol folyamatosan új kihívásokkal találjuk magunkat szembe, és ebben a kontextusban a most következő előadás nagyon fontos. Az IMI egyébként több magán és állami szférát összefogó partnerség egyike, amely a Horizont 2020 végrehajtásában aktív. És hadd mondjam el, hogy az IMI, 2010, az IMI 2-t 2014 közepén hozták létre, a sikeres tárgyalások után az előző ciklus végén egy olyan csomagban, amelyben rengeteg ilyen partnerség, ilyen PPP szerepelt. Ezek után át is adnám ügyvezető igazgató úrnak a szót, és megkérem, hogy talán néhány szóval mutassa be a, ezt a PPP, tehát ezt a partnerséget, a magán és a közféra partnerségét. Ez egy eléggé átfogó, nagy lélegzetű partnerség az önöké, tehát néhány számadattal is illusztrálja az önök tevékenységét, vagyis hát a mi kezdeményezésünket, hiszen közös ez a kezdeményezés, amelynek ön az ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, Buzek úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, szeretném megköszönni, hogy meghívtak, és hogy beszámolhatok arról, hogy az innovatív gyógyszerek kezdeményezés projekt hol tart. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszott ennek a létrejöttében, úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttem el, hogy beszámoljak önöknek a legutóbbi fejleményekről. Egy kis emlékeztető az elején, nagy jellegzetű kezdeményezésről van szó, hiszen 5 milliárd eurót is meghalad a költségvetés. A partnerek az Európai Bizottság és a Gyógyszeripar Európai Szövetsége, az FPA is hozzájárul ehhez, és nem kap nyilván Európai Uniós támogatást, azaz az állami partnerekhez áramlik. Miért van szükség egy ilyen partnerségre, mint az IMI? az innovatív gyógyszerek kezdeményezésre. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon bonyolult, nagyon kockázatos, hosszadalmas, drága és nem mindig hatékony a gyógyszerek kifejlesztése. Azok a biológiai mechanizmusok, amelyek a betegségek mögött meghúzódnak, elég összetettek, és nem csak a változások nem csak arra vannak hatással, hogy hogyan értelmezzük a betegségeket, hogyan értjük meg ezeket, hanem a klinikai vizsgálatok megtervezésére is hatással vannak, illetve arra is, hogy a betegek milyen módon és milyen fajta információt kapnak. Ugyan kiváló kutatást, kutatásokat folytattak és folytatnak a világon, ahogy önök is tudják, ezen betegségekkel kapcsolatban, azért még mindig nincs elegendő új antibiotikum például, hogy a, a globálisan a, a rezisztenciával szemben fel tudjunk lépni, még mindig nincs a megoldás a diabéteszre, vagy ebola vakcina, vagy a demenciára megoldás, vagy a skizofréniára megoldás. Tehát szükség van ilyenfajta együttműködésre, ahol a gyógyszerek fejlesztésében működünk együtt, a tesztelésben, új módszerek kidolgozásában, és remélhetőleg a klinikai teszteket is hozzáigazítjuk a változásokhoz. A finanszírozásról néhány szót. Újfajta ökoszisztémát hozunk létre a magán és az állami, a magán és az állami szféra együttműködésében ről van szó, 970 akadémiai csapat van, 408 más csapat, 202 KKV, 552 ágazati ö, csapat, a betegek szervezetei is képviselve vannak, nyilván ez is nagyon fontos, tehát eléggé mozgalmas a kép Európában. A finanszírozás lebontását látják a következő dián, ezen a torta diagramon itt lehet látni, hogy az IMI 1-es, illetve az IMI 2-es elején hogyan oszlott meg ez a felhasználás. Látják, hogy nagyon nagy rész fordult a fertőző betegségekre. Van egy óriási ö, program, ami a ö, rezisztens gyógyszerekkel foglalkozik, a rezisztens baktériumokkal foglalkozik. Ö, és néhány példát mondanék arra a munkára, amit végzünk. Pontosan erről a rezisztenciáról van szó, ezt említeném először, mert nagy fenyegetett, nagy fenyegetést jelent ez az antibiotikumokkal szembeni ellenálló képesség, és a kérdés az pont az, hogy hogyan lehet a baktériumba bejuttatni az új gyógyszert például. A másik kihívás az az, hogy hogyan lehet a hatékonyságot növelni hogy hogyan tudjuk a klinikai teszt szakaszig eljuttatni ezt az egészet, a kis és középvállalkozások szerepe is, is nagy. Mindenki tudja, hogy elég időigényes ez, ki kell építeni ezeket a hálózatokat Európában, amelyek erre szakosodnak, és persze új üzleti modellekre is szükség van, hogy ösztönözzük az ágazatot arra, hogy befektessen a kutatásnak ezen területébe is, mert ez egy eléggé sok kihívást jelentő terület. A következő az Alzheimer-kór, a demencia, azt hiszem a problémáról nem kell sokat beszélnem, mert mindenki ismeri, majdnem 50 millió embert érint ez, és hát ahogy az öregedő társadalom jelensége ugye egyre erősödik, a probléma is egyre jobban megjelenik. Itt nem csak arról van szó, hogy mik a demencia okai, hanem arról is, hogy mik a kockázati tényezők. Megpróbálunk olyan klinikai kohortokat kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a korai beavatkozást, a korai felépést mielőtt visszafordíthatatlaná válik a betegség. És természetesen más technológiákat is bevonunk, tehát a képalkotás és egyéb technológiákat is, nem csak a gyógyszerágazat, gyógyszeripari ágazatról van itt szó. November 8-án Maragall úr és kollégái az IMI Alzheimer projektjével kapcsolatos eseményt fogják megtartani, illetve egy DigiConnect által finanszírozott eseményt az emberi agyról, úgyhogy itt a digitális tér is megjelenik, a legfrissebb Alzheimer kutatások eredményéről is tájékozódhatnak majd. Vannak itt transzverzális kérdések, mint például a gyógyszerek biztonsága, ez egy elég nagy falat, tudja mindenki, aztán a ö, káros ö, vagy a mellékhatások, reakciók is halálesetekhez vezetnek minden évben, tehát a folyamat elején lehetőleg már tudnunk kell, hogy hogyan lehet ezeket előre megjósolni, tehát a molekulák toxicitását előre megjósolni, mielőtt odáig eljutunk, hogy azokat emberek felhasználják. És van egy olyan kezdeményezés, amelyet e-toxnak hívnak, itt szoros együttműködésben dolgozik mindenki, egy hatalmas adatbázist hoznak létre, ez egy óriási adatokat kezelő projekt, ami nem lenne lehetséges az IMI nélkül, az IMI által megteremtett keretek nélkül. Itt ugye megint mondom még egyszer az állami és a magánszféra működik együtt, ide be lehet táplálni egy adott szert, és akkor utána a megfelelő feltételek áttekintése után megvan az eredmény a toxicitással kapcsolatban. Ez hozzájárul ahhoz is egyébként, hogy az állatkísérletek számát csökkenteni lehessen a kutatások során. Végül pedig hadd említsem, hogy vannak még egyéb nagy projektjeink is, amelyek még a kezdeti szakaszban foglalkoznak a gyógyszerfejlesztéssel. Van egy például a hatalmas vegyületgyűjteményeket felhasználó projekt. Ugye ezek a néhány évvel ezelőtt még egy gyógyszergyár legtitkosabb, legféltettebben őrzött kincsei voltak, de most ezeket az erőforrásokat közösen használják fel, és úgymond egy ilyen óriási nagy vegyületkönyvtárat hoznak létre, vagy adatbázist hoznak létre, a, világon talán a legnagyobbat, és itt a KKV-k is hozzáférhetnek ehhez. Ez egészen rendkívüli, a projekt neve European Lead Factory, és azt mondhatnám, hogy ez az egyik legnagyobb sikerünk, már ami a tudományos eredményeket is illeti, mert rengeteg tudományos cikk jelent meg, szab, szabadalmi kérelmeket nyújtottak be, és így tovább. De persze nem csak a kutatásban vagyunk aktívak, hanem a felügyeleti oldalon is megjelenünk, és persze az üzleti oldalon, a vállalkozások oldalán is. Tehát sok olyan projekt van, a, például a biomarkerekkel kapcsolatos projekt, amely most a kvalifikációs szakaszban tart az Európai Gyógyszerészeti Ügynökséggel, ahol az a lényeg, hogy a szereplőket rögtön az elejétől bevonjuk a folyamatba. Tehát nem csak a felügyeleti szerveket, hanem ö, például az egészségügyi ö, egészségügyben aktív közgazdászokat, a betegek szervezeteit, mindenkit, aki érintett, lehet, aki segíthet a folyamat karcsúsításában. A fenntarthatóság az egyik kulcs szó manapság, hogyan, hogyan tudjuk fenntartani azokat a hatalmas adat halmazokat, amelyeket létrehoztak itt és ott, és ezt finanszírozzuk a gyógyszeriparon keresztül, illetve más szektorokon keresztül, azért, mert ezeknek a megőrzésében hatalmas értéket látunk. Végül pedig, és ezzel zárnám a bevezetést, odafigyelünk arra, hogy a betegeket is bevonjuk ebbe, tehát a, a betegek érdekképviseleteit. Például a diabetes kutató alapítvány az IMI egyik partnere, és a részvétele a munkában egyre nő, vannak képzések, tanfolyamok, amelyeket a betegek rendelkezésére bocsájtunk, és így tovább. Kifutottam az időből, de kérek mindenkit, hogy látogasson el a honlapunkra, rengeteg információt kapott az összes projektünkről, megköszönöm a figyelmüket, és e, néhány számadatot e, hagyok itt még a képernyőn az utolsó diával. Megköszönöm, mondja az elnök, ügyvezetőigazgató úrnak, Mölien úrnak, és a Grösztett asszony megkezdheti a kérdéseket, illetve elmondhatja a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! Én először is szeretném megköszönni ügyvezetőigazgató úrnak az előadását, azt, hogy eljött, és szeretnék gratulálni ehhez a fantasztikus munkához, amelyet már 2015 óta végez az IMI élén és akkor is, hogyha persze egy kicsit rövid volt az idő, és az ő előadása rövid volt, ettől függetlenül ez bemutatta, hogy milyen nagy ennek a jelentősége. Én előadója voltam a témának, amikor az imit részt lehoz, létrehozták, és aztán az imi 2 esetében pedig néppárti előadó voltam. Mindenki tudja, hogy milyen kritikákkal élnek mások. Az én szememben ezek a kritikák alaptalanok. Kritizálják az állami és a magánszféra együttműködését. Tudom, hogy ez sokszor agályokat vet fel, és a PPP az általában mindig kritizált, de én az ellenkezőjét mondom, azt mondom, hogy ez egy elengedhetetlen kezdeményezés, és nagyon fontos jelzést ad az Európai Unió, támogatja a gyógyszerészeti innovációt, illetve az, hogy a betegek hozzáférhessenek a kezelésekhez, és így tovább. Az Enviszak Bizottság ma délelőtt foglalkozik azzal, hogy a betegek hozzáférhessenek a gyógyszerekhez, az innovációhoz, és így tovább. Ugye több kollégámtól is hallottam a kritikákat, hát tessék, akkor el kell magyarázni mindenkinek azt, hogy a, a gyógyszerészeti, a gyógyszerkutatás támogatása az mennyire fontos. Tehát bravo, önöknek gratulálunk az iminek, és a Horizont 2020-nak hála, az iminek hála lehetett ezeket az eredményeket elérni, és Európa nagyon erős üzenetet küldhet. Nem gyakran van erre példa ám, hogy ilyen pozitív és erős üzenetet tudunk küldeni arról, hogy az Európai Unió mit tesz tehát ma kimondhatjuk, hogy igenis képesek vagyunk arra, hogy mozgósítsuk a szükséges finanszírozást, és megteremtsük a szinergiákat az innováció megteremtésére, létrehozására. Az IMI mindennek kiváló példája. Köszönöm a diákat is, a prioritásokat is, az IMI kettő prioritásairól, ugye az Alzheimer-kort említette, a demenciát, az összes idegrendszeri degeneratív betegséget érintő problémát, illetve a, a az ellenállást, tehát az antibiotikumokkal szembeni ellenállást, és így tovább, mindazokat a problémákat felsoroltam, amelyek most fontosak. Van egy kis kérdésem az alzheimer esetében, illetve az antibiotikumokkal szembeni ellenállás esetében is tudna néhány konkrét példát mondani, részletekbe bocsátkozni, mert mindenkit érdekelni ez. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, Pohe úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is köszöntet szeretnék mondani igazgatónak a, az előadásért. Nagyon érdekel a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság tagjaként is ez a kérdés, és a 2015-ös vegyes vállalkozásokra vonatkozó saját kezdeményezősű jelentés előadója vagyok. Tehát az elmúlt hónapokban, években nagyon fontos volt ez a kezdeményezés, és nagyon pozitívnak tartom a Horizon 2020 végrehajtását. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagy örömmel vettem, hogy az mi ajánlásokat is figyelembe vették, például a projektek irányításának hiba arányára vonatkozóan a társadalmi-gazdasági hatásokra vonatkozóan. A közelmúltban is kaptunk például ezzel kapcsolatban egy megkeresést. A kérdésem a következő. Mi a véleménye szerint azoknak a projekteknek a legerősebb többletértéke, amelyek nem klinikai vagy alapkutatásokkal foglalkoznak. A képzésre gondolok például a, a farmaképzés, a kutatás fejlesztés, marketing projektek. Az elmúlt néhány évben a KKV-kat jobban bevonták, ha jól emlékszem, 16% ot 2015-ben a kedvezményezetek között a KKV-k aránya, és az Európai Parlamentet nagyon is érdeklik eh, a, a KKV-k, de hát eh, nyilvánvaló az is, hogy eh, nem változott sajnos azonban ez, van ez az arány, Véleménye szerint mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a KKV-k részt vegyenek? Köszönöm szépen, Mude asszony. Köszönöm. Először is az eddig elhangzottakat szeretném én is továbbvinni, a vívmányok, és a, a következő vívmányok, amiket eh, már most talán láthatunk. Nagyon jó lenne, hogy jobb, ha mindannyian jobban kommunikálnánk a lakosság felé azt, hogy mi is eh, eh, mi is az, amit elértünk, akár a diabétesz, akár más területek, vagy más betegség, amelyek a lakosság körében elterjedtek, tehát mindenki az önök munkájának az előnyét élvezni. Nagyon jó tehát a munka is megoldja az eddigi piaci hibákat is. Látható a többletérték, amelyet a, a gyógyszerkutatás terén, a gyógyszerek terén elértek. A kérdésem, ha eljutok oda, az, hogy tudom, hogy Nagy-Britániában vannak olyan egyetemek, amelyek aktívan részt vesznek az IMI munkájában, és a különböző brit jótékonysági szervezetek is igen nagyra értékelik. Ez egy fantasztikus érték. Talán azt kérhet, kérdezhetem, hogyha az önök szempontjából milyen Nagy-Britannia? Van-e valami, amit Nagy-Britannia ad a kutatási bázishoz, az émi munkájához? Köszönöm. Köszönöm. Zorinyó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nekem is azzal kell kezdjem, hogy megköszönjem az előadónak, illetve a, a, az előadást és az imi munkáját is. Nagyra értékelem, gratulálok hozzá, minden, amit végeznek, alapvetően fontos. Új megoldásokat keresnek az új egészségügyi kihívásokra, a partnerségek keretében is megteszik mindezt. És a PPP-k állami magánegyüttműködés a 2020-as, Horizon 2020 mind fontos. Biztosak vagyunk abban, hogy az emberek is látják az alapok felhasználásának előnyeit. Ez tulajdonképpen amivel a kérdésem is kapcsolatban van, már fordítva mondanám. Akkor, amikor nálunk például az orvostudományi kérdésekről, vagy gyógyszerészeti kérdésekről vitatkoznak, akkor általában mindig az árakra kíváncsiak, hogy mindennek milyen hatása lesz az árakra. Az innovatív medicína az egészségügyet eh, szolgálja. Nyilvánvalóan az egészségügynek óriási költségei vannak, de eh, vajon nem lehetségesek-e más eh, gyógyszereket is a, az emberek számára hozzáférhetővé tenni. A kérdés tehát az, hogy milyen szabály, milyen következménye van egy az önök által elképzelt rendszernek a, az árakra. Kolicsák úr, köszönöm szépen. Az előadó jelentős sikerekről számolt be. Sokan kérdezik, hogy mi, miért, mire jó az EU. Nos, pontosan ez a válasz. Ezen a területen nagyon is sokat számít. A kérdésem az a következő. Az alzheimer kívül, ahol rendkívül bonyolult a kutatás, ezt tudom, mert én magam is eh, támogatom szerény mértékben ezt a kutatást, de tudom, hogy nagyon hosszú az út. Az antimikrobiális rezisztencia is egy igen hosszú út, fáradtságos út. A kérdésem az, hogy a robotikában nem akarnak-e beszállni, mert nagyon sokan elvesztették, az, azért vesztették el a munkahelyüket, mert a robotika megjelent. Ez egy rendkívül befolyásos terület. A következő a rák. Különböző típusú rákok van, rák megbetegedések vannak. Nagyon sok ismeretlen tényező van, a, a rákutatás terén, annak ellenére, hogy bizonyos megbetegedések kutatása jóval előrébb jár, már mások. Tudjuk, hogy a, a kutatások rendkívül jó szinten vannak, de van-e valami, amire még kiterjed a továbbiakban a, a kutatás? Köszönöm szépen, visszadom a szót a válaszadásra. Igen, köszönöm szépen, kiváló kérdéseket hallottam. Igyekszem egyenként válaszolni őkre. Grostet asszony, köszönöm a kérdését. Úgy gondolom, hogy az e- IMI az imiben az egyik legnagyobb dolog az volt, hogy a KKV képviselőit meg tudtuk hívni, és egy rendkívül tapasztalt szakértői panel állt így össze, a akik a kutatás továbbviteléről tárgyaltak. Nagyon jelentős tapasztalatú szakértők voltak ezzel, itt tulajdonképpen könnyű volt meghatározni, hogy mit tegyünk. A második dolog valóban nem csak európai hálózatra, hanem egy globális hálózatra van szükség. Az egyik, eh, pontosan eh, eh, ez volt az egyik olyan projekt, amely ezt a fajta nemzetközi szintre emelést segítette, hiszen voltak Egyesült Államokbeli és más partnerek is. Egyszerűen e, e, össze kell fogni globálisan. Ez nem csak európai probléma, hanem globális probléma. Ez, ez volt az első két megjegyzésem. Alzheimer. Itt is két dolgot említenék egyrészt, hogy nagyon sokat dolgozunk azért, hogy meghatározzuk, hogy milyen altípusai vannak az Alzheimer-kórnak, mert ugye az Alzheimer az nem egy megbetegedés, hanem altípusokra kell lebontani, és igazából nagyon érdekes lesz azt látni, hogy ez alapján hogyan tudunk majd tovább menni. A különböző beavatkozások itt sokkal könnyebbek lesznek. Igen, pontosan meghatározott beteg kohortok vannak, és már nagyon hamar meg tudjuk őket keresni, remélhetőleg még a betegség kitörése előtt, és már akkor tudunk segíteni. A társadalmi-gazdasági hatások. Poche úr, a képzés és a KKV-k. Igaza van, a képzés a az innovatív eh, medicína terén rendkívül fontos. Nem csak eh, olyan képzés, amivel a, a szakmában dolgozók megértését segítjük, hanem a betegeket is képezni kell, hiszen a beteg hangja nagyon erős kezd válni, és az egyik eh, projektunk például pont egy olyan projekt, amely különböző képzési modulokat dolgozott ki, kulcsfontosságú a képzés. A KKV-kkal kapcsolatban is Igaza van, az IMI első szakaszában valóban nagyon jó volt az IMI, a KKV-k bevonása, és egy picit ez most visszaesett a 16-ról mindegy 12-re. Nagyon érdekelne, hogy mely kérdések fontosak a KKV-knak, és jó lenne elérnünk a KKV-kat, hogy jobban bevonjuk őket, hogy megértsük, megértsék a, a szellemi tulajdonkeretenket. hogy azért ez nem annyira bonyolult, néha van, aki megijed tőle, de vannak olyan KKV-k is, amelyek nem hajlandók az ilyen nagy konzorciumokba bemerül, konzorciumokban elmerülni kvázi. Úgyhogy bármilyen mechanizmussal is, de igyekszünk, igyekszünk elérni a KKV-ket. KKV-kat. Moody, úr, Moody asszony nagyon fontos kérdést tett fel, valóban Nagy-Británia az első számú kedvezményezetje az iminek, a lista élén áll. Igen, nagyra értékeljük azt, amit Nagy-Britániában az egyetemek, vállalatok, KKV-k, betegcsoportok is tesznek, hiszen valóban nagyon jó betegcsoportok vannak Nagy-Britániában, akik érettek, aktívak, Tehát Nagy-Britannia nagyon fontos, és reméljük, hogy megtaláljuk majd eh, a módját, hogy ezt hogyan tartsuk meg. Az üzenet az az, hogy business as usual, csak úgy menjenek a dolgok, mint korábban, az emberek továbbra is eh, az imihez fordulnak, tehát mindent fordítunk úgy, ahogy korábban, de köszönöm a kérdését. Eh, Zorinyó úr kérdezte az ár meghatározást. Nagyon összetett és ellenmondásos terület ez a gyógyszerek árazása, mint tudja. Nem európai, hanem tagállami kérdés, tagállamok szintjén vannak a tárgyalások, de igen, úgy gondolom, hogy mi az imiben megpróbáljuk a, a kutatásfejlesztés és innovációs folyamatot hatékonyabbá tenni, és azt reméljük, hogy ezzel majd megfizethetőbb gyógyszerek kerülnek a piacra. A személyre szabott medicína elképzelése tulajdonképpen arra épül, hogy képesek leszünk majd célirányosabb képz, kezeléseket biztosítani a betegek számára az egész életük során. Ez persze nem fog akkor működni, hogyha a rendszerek nem tudják megfizetni a gyógyszereket. Ez világos. A mi munkánk az az, hogy már korai szakaszban próbáljuk a, a folyamat hatékonyságát növelni, hiszen ez ma rendkívül igen, csekély mértékben hatékony csak különböző tényezők miatt. Végül pedig több kérdés is elhangzott. A rákutatással kapcsolatban valóban már aktívak vagyunk, de még többet szeretnénk ezzel foglalkozni egy, az imén belül egy stratégiai irányító csoportot hoztunk létre, ez viszonylag új, csak a, a rák kutatással foglalkozik. Ennek az az oka, hogy a vállalatok most úgy látják, hogy nagyon nagy előnye van annak, hogyha együttműködnek e betegség kutatásában. A robotika is valóban nagyon érdekes számunkra, és az egyik projekt, amiről beszámoltam, az Európai Lead Factory Hollandiában egy igen modern robotika struktúrát fejlesztett ki jelentős ráfordításokkal, ami igen nagy értékű munkahelyeket teremtett Hollandiának azon a részén. Az ortopéd ö, eljárásokban kevésbé vagyunk otthon, de a sejt és a, a utókutatások terén sokkal előrébb vagyunk, és remélhetőleg a ritka rákbetegségeknél is majd nagyon sok egyéb betegség mellett ezeket az eredményét alkalmazni tudjuk. Remélem, hogy mindent sikerült megválaszolnom, biztos vagyok benne, mondja az elnök. De hát nagyon fontos kérdések hangzottak el, és a válasz is, amit mondott, az is fontos, hogy a közelé, a közvélemény tudatára jusson. Fontos, hogy lássuk, hogy az IMI és más közös vállalkozások miért olyan fontosak. Ezt be kell tudni mutatni, hiszen a Horizon 2020-as forrásokat használjuk fel. Így van, ezt vizsgázzuk. És ugye van egy olyan gondolat, amit addicionalitásnak nevezünk, hogy mi az, ami az imi nélkül nem lett volna, nem lehet mindent a szokásos, tipikus együttműködési formában megvalósítani? Nem. Ez is egy fontos kérdés volt, mindannyian ezt kértük, hogy pontosan tudjuk, hogy hogy hogy mondjuk el az állampolgároknak ezt a csodálatos kezdeményezést, mi persze hiszünk benne, de az nem elég. Hát igen, ezt tudom. Három dolgot kell elmondjak először is. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyben most először az ágazati partnerek egymás között is együttműködnek. Tehát itt van a gyógyszeripar, ami rendkívül versenyképes hagyományosan. Mi 7-8-9 vállalat áll össze egy kontingens ők fogalmazzák meg a, ki, a kihívásokat, amikkel foglalkozni kell. Ők nem tudnak maguk foglalkozni, tehát fontos, hogy támogassa őket a, a tudományos partnerek és a kkv part, részéről is a partnerek. Ez a második, és a harmadik unikum az az, hogy nagy léptékben tudunk dolgozni, hiszen jelentős forrásokat kapunk az Európai Bizottságoktól és a vállalatoktól. Tehát olyan léptékben dolgozunk, mint, amit, amit igényelnek az amerikai és néhány ázsiai országból is a kollégák. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy most elégedettek vagyunk. Úgyhogy visszamehetünk az állampolgárhoz, és megbeszélhetjük velük ezt a projektet, más, az összes többi közös vállalkozási projektet. Köszönjük szépen. Kedves barátaink, nézzük akkor meg a napirendünk utolsó pontját, leg, természetesen csak a délelőtti. A hatos napirend a folyamatban lévő trilógusok visszajelzése. Van egy nagyon fontos, az energiahatékonyság, nagyon fontos, és hát végül is nem olyan egyszerű, mint ahogy azt vártuk. Nagyon fontos tehát az, hogy meghallgassuk az előadónkat, Dario Tamburánót, meg is adom önnek a szót. Sì, brevemente il trilogo riguarda il file. Röviden, a triológus a címkézés felülvizsgálatáról szól, az energiahasználati címkézés felülvizsgálatáról olyan termékek, amelyeket ismerünk, mosógépek, hűtőszekrények, és így tovább, de nem csak ezek, hanem fűtő berendezések és mások is, amennyire, ahogyan tudják, a parlament álláspontjáról már szavazott a Pener, PENER is egy elég jó kielégítő többséggel és a dialóguson reménykedünk abban, hogy három találkozás reménykedünk abban, hogy három találkozás elég lesz az ügy lezárására, de sajnos nem így alakult, mert több cikkel kapcsolatban is vannak problémák, az intézmények között is vannak problémák, a, a célcímkézés és egyebekkel kapcsolatban, illetve a végrehajtással kapcsolatban is vannak gondok, és a tavalyi évben, decemberben a tanács olyan álláspontra helyezkedett ezzel a dossziéval kapcsolatban, hogy az összes delegált aktust el az, az Európai Parlament kérte a delegált aktusokat, de a tanács ezzel nem, ebben nem egyezett bele, de aztán télen sikerült intézményközi megállapodást kötni, amelyet viszont a felek különbözőképpen értelmeznek. Tehát a bizottság, a parlament és a tanács különbözőképpen értelmezi azt, hogy milyen eljárást kell alkalmazni a jobb minőségű jogalkotás értelmében, és most mi mindig a delegáltaktusokat, a tanács meg a végrehajtási aktusokat preferálja, tehát a felek úgy néz ki, hogy beásták magukat, és az elnökök érdekezletén is elakadt ez az ügy. Hát olyan probléma, amely gyakorlatilag minden egyes jogalkotás, minden egyes jogszabály esetében előállhat egyébként. Ami a tartalmat illeti, nagyon-nagyon szakmai dologról van szó, úgyhogy nem fogok a részletekbe bocsátkozni, de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az új címkéket egy kicsit át lehessen kategorizálni, a rescaling fogalma megváltozzon, illetve az időkeretek. Az adatbázis esetében már nagyon közel állunk a megállapodáshoz, tehát valószínűleg az menni fog. A piacfelügyeletek a másik téma, illetve a fogyasztók védelme mondjuk a hibás termékek esetében. Itt szeretnénk a visszatérítést elérni. Leginkább azért is, mert ez az első olyan jogszabály, amely a Volkswagen botrány után megszületik, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen átfogó általános szabályok az Európai Unióban. A kollégáknak a rendelkezésére állok, hogyha valakinek van kérdése. Megköszönöm mindenkinek, és megköszönöm elnök úrnak is, hogy végre um, így támogat minket, mindig is tanulbizonyságot tett arról, hogy valóban elnök, képvisel minket az árnyékeladók ülésén is, a elnöki ért, a értekezleten is, elnökök értekezletén is, és mindenütt. Köszönöm Dario Tamburánónak, az előadónak, és az valóban igaz, hogy ez nem egy könnyű helyzet, nem könnyűek ezek a tárgyalások. És a következő fordulóra is ez lesz igaz. Nem sikerült ugyanis eh, három eh, fordulóban, ahogy Tamboráló úr is mondta, nem sikerült lezárni a dolgokat, Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése azzal kapcsolatban, amit az előadónk elmondott leginkább. Ha nem, akkor én hadd tegyek egy megjegyzést. talán valami európai parlamenti közös álláspontot ki tudnánk-e alakítani. Azért, mert ugye a mandátum, amit a plenáris megszavazott, az megváltoztatandó, tehát ezt egy picit módosítani kell. Nyilván mindenki tudja, hogy a tárgyalásokon nem tudunk, nem tudjuk elérni azt, amit a plenárison javasoltunk, vagy ami a szakbizottságban megszületett. Tehát ez elég nyilvánvaló, hogy ezt nem fogjuk tudni elérni. Tehát nagyon jó lenne, hogyha még mielőtt a, a részletes technikai apróságokba bocsátkozunk pénteken, sikerülne az árnyék előadóknak összeülni az előadóval, és azt mondani, hogy rendben, mi az, ami lehetséges, tehát mit tudunk elérni abból, amit akartunk. És világosan kell, hogy lássuk, hogy el tudjuk-e fogadni a tanács javaslatait, tehát nyilván a saját álláspontunkat meg kell védeni, ez, ez alapértelmezés, ezt mindenki tudja. Az előadó és az árnyék előadók is ezt próbáltak eddig is megtenni, ebből a szempontból nem volt probléma. De valami fajta közös álláspontot kéne kialakítani, amit a parlament képvisel, és én is egyébként védelmezem ezt az álláspontot, és képviselem ezt az álláspontot. Ez egy másik történet egyébként, ugye a delegált aktusokra van szükség. Tehát nem a végrehajtás intézkedésekre. Az előző rendeletben is ugyanez volt, és ugyanerre számítanak, ugyanezt várják tőlünk. A legutóbbi megállapodás után a tanács is, amelyet a parlament, a tanácsa és a bizottsággal között a jobb minőségű jogszabályok értelmében. Tehát ne engedjünk ebből, tartsuk meg a delegált aktusokat, ne engedjünk a, a tanács követeléseinek, és ne fogadjuk el ezt a javaslatát. Ha nincsen senkinek más kérdése, és minden világos, akkor a délelőttöt ezzel fejezem be. Egy picit már egy perccel elmúlt a délelőtt, lezárult a délelőtt, de ha mindenkinek minden rendben van, akkor megköszönöm a munkát, és három órakor találkozom. Van egy nagyon fontos közlendőm még, 9 órakor holnap reggel, Kezdjük a szavazást. És három órán keresztül szavazni fogunk. A titkárság mondja ezt, és ugye lesz a szavazás közben egy kis szünet, mert szükség lesz rá, tehát lehet, hogy három és fél órát fogunk felhasználni a, felhasználni a szavazásra, de figyelmeztetek mindenkit. Annyira keményen dolgozunk itt az ITRE szakbizottságban, hogy ez fantasztikus. Tehát ma délután háromkor folytatjuk, és holnap pedig kilenc órakor legyenek jelen a szavazáson. Holnap délután pedig a Kulturális Szakbizottsággal együttes ülést tartunk, ami szintén nagyon fontos, a kreatív ágazatokról fogunk beszélni. Ez egy teljesen új gondolat, amelyet a mi szakbizottságunk dolgozott ki, és erre sok szeretettel meghívok mindenkit. Holnap 6 óra 30-kor fogjuk zárni a munkánkat, és remélem, hogy mindenki jelen lesz, hogy most mindenki itt van, én itt vagyok, köszönöm, és háromkor folytatjuk. What